meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, guten Morgen. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Wir haben heute und morgen, ungeheuer viele Tagesordnungspunkte zu erledigen. Deswegen, please. Kérnem, elképzelhető, hogy figyelnek rám? Annyi napi rendi pontunk van, és annyi időnk meg nincs, úgyhogy szigorú szabályokra lesz szükség, hogy mindezt abszolváljuk. Először is Kérdezem, hogy van-e megjegyzés a napi rendel kapcsolatban? Nincs, ugye? Akkor csak annyit szeretnék elmondani, hogy megpróbálunk egy rövid idő után tagolni a napirendet, hogy a dolgokat gyorsan el tudjuk intézni. 11 óra 30-ra kész kell lenni mindezzel, tehát 30 perc lesz minden napi rendré pontra, mert 11 óra 30-kor érkezik Koni Hidegárt biztos asszony, és azt hiszem, hogy ez fontos. Utána ö, akkor most jöjjenek a, ö, követ, az előző ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Nem az én hibám, hogy mindig olyan későn kapjuk meg, ö, és akkor jöjjön már is az ötös pont, ha egyet értenek, nem ö, időzünk a többieknél ez pedig az energiapiac integritása és átláthatósága, akkor kérem gondoljanak az időre, és Kaci Márkakis úr kapja meg először a szót, 30 perc áll rendelkezésre. Ezt meg is fogjuk oldani, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr, köszönöm a lehetőséget, hogy itt szólhatok a mai napon. Még egyszer a módosító indítványokról illetve a kompromisszumos indítványokról, és arról számolhatok be önöknek, hogy nagyon jó és szoros együttműködést követően az ányék jelentések felelőseivel, Gyürk úrral, Svoboda úrral, Turmes úrral 355 eh, módosítót kaptunk, és ezt 33 kompromisszumban össze tudtuk sűríteni, 200 pedig a módosító indítványok száma. Hálás vagyok a titkárságnak, köszönöm Lucnak a rendkívül jó együttműködést és előkészítő munkát. Most pedig még annyit szeretnék mondani, hogy nagyon jól együttműködtünk a bizottsággal, három főigazgatóság is képviseltette magát, és sikerült egy álláspontot kialakítani. Röviden Elmondom a módosítókat, illetve a lényegüket, hogy tudják, hogy miről szavaznak holnap. Először is a hatályt, a javaslat hatályát illetően a következőt mondanám el. A hatályt a 20-as és a 22-es módosító indítványokban szabályozzuk, és itt egyértelműen a gáz és villamosáram piacra összpontosítunk, azonban a kompromisszumban utalás történik a kibocsátási tanúsítványokra, tehát a az emissziós piacon a tranzakciókra, valamint a kibocsátási jogokra. Ezeket is figyelembe vesszük. A figyelemelkövetés és a beszámolás is szabályozásra kerül, de ez nem kötelezettség. Tehát áram és gáz, aztán kötelezettség nincs. Az ENISA, az ügynökség, az, e, az teljes mértékben az, é- az észer, az ügynökség ezt figyelemmel fogja kísérni. Azután megállapodtunk a fogalom meghatározásokban, pontosan rögzítettük, hogy mik azok a benfentes információk, példákat is említünk a 12-es módosítóban, azután a nagykereskedelmi termékek, ez a 2-es és a 13-as módosító indítvány tárgya, tehát hogy a gáz és villamos áramszállítás és továbbítási szerződések hogyan alakulnak, mit jelentenek a derivátumok, amelyeket termelnek, szállítanak. Azután a benfentes kereskedelem, az a 15-ös kompromisszumos és tárgya. Hosszasan folyt erről a vita a 16-os módosító is ezzel foglalkozik mindenekelőtt a gázpiac vonatkozásában. Most pedig a de minimis szabályról még néhány szót. Ez a 14-es módosító tárgya, a rendelet ugyanis a kispiaci szereplőkre nem kell, hogy vonatkozzon, és egy bizonyos volumen alatti tranzakcióra sem, ugyanis ez egy hatalmas tehertétel lenne a kisebb piaci szereplők számára. A kompromisszumban abban maradtunk, hogy egy felhatalmazáson alapuló jogi aktussal lesz majd kerül meghatározásra a küszöbb érték, ez még nem történt meg, ezt majd a felhatalmazáson alapuló jogi aktus szabályozza, és van egy egy X szám, hogy évi gigawatt órában, amit megadunk, később adjuk meg a számot, és ez a szám pedig majd kialakul a továbbiakban. Az energia nagykereskedelmi termékek tehát a nagykereskedelmi piacot nem befolyásolják, ezért akkor a de minimis szabály alá kerülnek. A beszámolás kötelezettsége 20-as módosító indítvány az információk kat közvetlenül az ügynökségnek kell rendelkezésre bocsátani, ha csak nincsenek olyan struktúrák, amelyek mást indokolnak néhány tagállamban, ez lehet, hogy így lesz. A, a, a, a piaci szereplők kötelezettsége korlátozott, tehát egyidejűleg az ügynökségnek és más intézményeknek is lehet, hogy tájékoztatást kell adniuk. Ugye közvetlenül megkapja az ügynökség az információkat, hogyha a tagállami jog további beszámolási kötelezettséget irányoz elő, akkor a másik, például a Németországban a versenyhivatal párhuzamosan szintén, hogy megkapja ugyanazokat az információkat, de hát ez technikailag nagyon könnyen biztosítható. Az ötödik pont az az IT rendszerrel kapcsolatos hatos indítvány. Itt az érzékeny üzleti adatok védelmeiről van szó, és ebben abban maradtunk, hogy a legjobb elérhető biztonsági standardokat fogjuk alkalmazni az ENISA-val együttműködve, ugye ezért ez az ügynökség illetékes. Nos, mi lesz a jogszabályokkal, a jogi aktusokkal? A felhatalmazáson alapuló jogi aktus a 15-ös kompromisszumban szerepül, ezek a jogi aktusok akkor támogathatók, hogyha az Európai Parlament és a Tanács is bevonásra kerül ebbe a munkába. Önök bizonyára tudják, hogy ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok nagyon komoly komoly bizalmat tételeznek fel. A bizottság az előkészületek és a kidolgozás során egyidejűleg megfelelően biztosítja a parlamentnek a releváns anyagokat, és a tanácsnak természetesen, és hát a bizottság feladata, hogy konzultáljon szakértők részvételével. Azt hiszem, hogy ez biztosítani tudja a mi részvételünket és a tanács megfelelő bevonását. És nem könnyű kérdés ez a tanácsban is nagyon vitatott, ez pedig a regisztráció, illetve a piaci szereplők engedélyezése, autorizációja. Egyes tagállamokban van ilyen, más tagországokban nincs. A 18-as kompromisszumban abban maradtunk, hogy minden tagállam bevezet egyfajta regiszter, tehát engedélyezés vagy csupán regisztráció, és ahol nincs önkéntes rendszer, ott a kötelező regisztrációt kell bevezetni. Itt is lesz felhatalmazáson alapuló jogi aktus, és még nem tisztáztuk, hogy mikorra kellene megtörténnie, de hát az idő az szorít, és a bizottság majd rögzíteni fog egy időpontot, és hát a regisztráció nehezebb formája lesz a kötelező. Azután a szankciók harmonizációja. harmonizációja. Ezek lehetnek különbözőek a tagállamokban, ez most a 9-es kompromisszum tárgya lesz. Abban maradtunk, hogy a tagállamok minimális standardokat érvényesítenek, rögzítenek a szankcióknál. A szankcióknak a közvetlen vagy közvetett piaci marzson, marzsot meg kell, hogy haladják, a nyereségi marsot, és hát a károkat azt gondolom pótolni kell, és ez egy rendkívül jó kompromisszum. Az utolsó előtti pont az idő az időbeli menetrend, a 9 és a 19-es módosító foglalkozik ezzel, itt is vannak időpontok, adatok, de hát a bizottság majd a felhatalmazáson alapuló jogi aktuson fogja rögzíteni, hogy mikortól érvényesek a szankciók, úgyhogy 201 és X található a szövegben, az X lesz a já, az évszám, amit majd később határozunk meg. És hát a bizottság ezen a határidőn belül ki fogja dolgozni a felhatalmazáson alapuló jogi aktust. Utolsó kérdés, ugye az összekötő irodák, a liaison offices, nagyon komoly, hogy is mondjam, nyomást gyakorolt Szlovénia a azt a kérdést illetően, hogy most akarunk-e ilyen irodákat, vagy nem. Ismerjük, ahol az európai ügynökségek képviseltetik magukat, ott a tagállamok mindig nyomást gyakorolnak a, a vendéglátók, hogy ne legyenek ilyen, ö, ilyen ö, irodák. Mi azt mondtuk, hogy az ö, Szlovéniában az észer szeretnénk megfelelő forrásokkal ellátni pénzügyileg a, a munkatársakat illetően is, és akkor kivettük az összekötő irodát, de jelentős kapcsolatokat épít ki az észer a nagyobb kereskedelmi helyekkel. Köszönöm szépen még egyszer a nagyon jó és nagyon intenzív együttműködést. Háromszor, nem, négyszer találkoztunk, és nagyon örülök annak, hogy a mai napon egy jó eredményről számolhatok be önöknek, és ezt terjeszthetem elő a holnapi szavazásra. Köszönöm, elnök úr. Vigyáznunk kell az időre, ezért mutatom az órát is folyamatosan, hogy mindenki úgymond ellenőrizhesse saját magát. Először is Gyürk úr kap szót, mint árnyék jelentéstevő. Szót elnök úr, és mindenkelőtt én is köszönetet szeretnék mondani az együttműködésért a jelentéstevőnek. Azt hiszem, hogy a, a többi árnyék jelentéstevő sem fog meghazudtolni engem abban a tekintetben, hogy ez egy kiváló együttműködés volt. Én abban bízom, hogy ennek eredményeképpen sikerült javítanunk az amúgy sem rossz minőségű előterjesztésen, hiszen egy jó előterjesztést kaptunk a, a bizottságtól. A, könnyű dolgom van, hiszen a jelentéstevő hitelesen és korrektül felsorolta azokat a fontosabb pontok, pontokat, ahol kompromisszumokat sikerült elérnünk. Én azt mondanám, hogy igazából eh, kétféle eh, kompromisszumot eh, sikerült tető alá hoznunk. A kompromisszumok egyik része a szöveg pontosítására, jobbítására koncentrált, ilyen a párhuzamos riportálás elkerüléséről szóló kompromisszum, vagy éppen a titoktartási klauzulák erősítéséről szóló kompromisszum, de ilyen a benfentes információk precízebb meghatározására szolgáló kompromisszum is. Azt gondolom, hogy azok a példák, amelyek belekerülnek a jogszabályba, elősegítik a, e, a reguláció e, használhatóságát a felhasználók szempontjából. A másik típusú kompromisszum az, e, azok közé azok a megállapodások tartoznak, amelyek túlnyúlnak a szabályozás eredeti Eh, hatókörén, és irányt mutatnak, hogyha úgy tetszik, túlnyúlva az eredeti célokon. Ilyen a széndiokszid kérdésében megfogalmazott eh, kompromisszum, az engedélyeztetések harmonizációjára vonatkozó kompromisszum, és a büntetések harmonizációjára vonatkozó kompromisszum is. Fontos ezekkel kapcsolatban, hogy megmaradnak a realitások eh, talaján amikor tehát eh, mondjuk az engedélyeztetések kérdéséről van szó, azt gondolom, hogy a regisztrációs rendszer, hogy egy példát mondjak, egy reális kompromisszum, eh, olyan, ami elérhető, sőt elérendő ahhoz, hogy a jogszabály alkalmazható legyen, <clears throat> már az alkalmazás pillanatától kezdve. Eh, ezen túlnyúlni azonban most irális lett volna. Sikerült tehát megtalálni azt az egyensúlyt, ami jól használhatóvá teszi ezt a jogszabályt. Mindent összevetve én azt gondolom, hogy egy, egy jó tárgyalási folyamat végén eh, jó kompromisszumokra jutottunk, ami lehetővé teszi azt, hogy a tanácssal való egyeztetés eredményeképpen a piac számára és végső soron a fogyasztók számára ez a jogszabály elérhető legyen a lehető leghamarabb. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, Vera Madurell szólal most fel Svoboda úr nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék elnézést kérni Hannes Svoboda nevében, aki árnyék jelentéstevő. És nem tud itt lenni, de elmondta nekem, hogy mondjam el önöknek, hogy a jelentéstevő munkájával a frakciónk rendkívül elégedett nyitottsága arra, hogy együttműködjön, kiváló eredményekhez vezetett, és ezért szeretnénk gratulálni neki. A módosítókkal kapcsolatban azt hiszem, hogy a jelentéstevő nagyon jól elmagyarázta őket, és frakcióm támogatni fogja őket. Úgy gondolom, hogy a megállapodások, amelyeket sikerült egyhangúak elérnünk, nagyon erős pozíciót fognak biztosítani a parlamentnek a tanácssal szemben. Kiváló eredményeket várunk a három oldalú tárgyalásoktól is, amik júniusban kezdődnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Simánszki úr. Parancsoljon. E, Köszönöm szépen. Az együttműködés a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők között kiváló volt. Ennek a bizonyítéka az, hogy nagyon jó kompromisszumokat sikerült kialakítanunk a rendelet számára. Ez egy nagyon nehéz téma, amely nagyon fontos lesz egyébként az energiapiac számára. Ezért nagyon jó, hogy sikerült széleskörűen egyességet elérnünk. Két dolgot szeretnék csak említeni, hiszen rövid az idő. Először is az adatok. Világosan kell látni, hogy mely adatokat kell továbbítani a a szabályozó hatóságok felé, és a technikai és jogi normákat is világosan meg kell határozni a továbbítandó adatok kapcsán, mindez szerepel a kompromisszumokban. Ami a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat illeti. Itt nem elsősorban a mi befolyásunkról van szó az Európai Bizottságra, hanem fontos a jogbiztonság is a piaci szereplők számára. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat világosan meg kell nevezni ebben a rendeletben. Itt főként a bizottság, a parlament és a tanács közötti szoros együttműködés fontos, és az együttműködés a szakértőkkel. Mindez szerepel a kompromisszumokban, nagyon jól megfogalmazták a jelentéstevők, és ezt támogatni fogjuk. Az Európai Parlament álláspontja Ahogyan Halci is szór bemutatta, ezt mi is támogatni fogjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Lotturnis kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is köszönetet mondanék Kacmárkaki szúrnak, a jelentéstevőnek, aki nem csak, hogy mindenkinek figyelembe vette a véleményét, de más oldalról a nemzeti kormányok által rá gyakorolt nyomást igyekezett elkerülni, viszont és nem volt hajlandó arra, hogy a nagyon kizárólagosan nemzeti érdekeket figyelembe vegye. Amiben sikerült egyetértünk, és ezért köszönöm Jürgis úrnak is az együttműködését, hogy bezárhattuk a kiskapukat ezzel a jogszabálytervezettel. Remélem, hogy holnap a szavazáson is következetesek leszünk. A néppárt a 3, az 188, 82-es és a 66-os módosító érkezett, és különösen a 88-as Vidal Quadras úrtól és a 66-as Roll úrtól olyan módosítók, amelyek alapjában véve a kompromisszum ellen nében mennek, úgyhogy azt remélem, hogy holnap a szavazáson nem fogjuk újra megnyitni azokat a kiskapukat, amelyeket megpróbáltunk bezárni a tárgyalások során. Köszönetet mondok a, azért is, hogy a CO2 monitoringot bevettük, a széndiokszid piaca ugyanis nagyon szorosan kapcsolódik az villamosenergia árának alakulásához, azért nagyon fontos, hogy ez is bekerüljön. Aztán az észer kapjon elég hatáskört annak érdekében, hogy el tudjon járni. Van a zöldektől még egy módosító, ami a kompromisszumokban nem került bele. Ez explicite szerepet ad a regionális együttműködésre a szabályozóknak. Tehát a piac egyre inkább regionálisabbá fog válni, és azért úgy gondoljuk, hogy persze ott vannak a nemzeti szabályozók de, és az észer, de szerintünk explicit ki kell emelni ebben a jogszabálytervezetben azt, hogy a regionális együttműködésre is szükség van azon szabályozók között, akiknek például Németország, Franciaország és a Benelux államok esetében egyre regionálisabbá válik a piaca. És az utolsó ügy, ami a kompromisszumba is bekerült, ez a jogszabály nem csak abban kell, hogy segítsen, hogy véget vessünk az úgynevezett bűnös eljárásoknak, bűncselekményeknek, hanem átláthatóságot és hitelességet kell biztosítson a gáz és villamosenergia piacán történő kereskedelemnek. A kompromisszumba ez még nem került bele, de talán olyan szerepet kéne adni az észernek, ami az OTC, illetve kétoldalú kereskedelmet is hangsúlyozni tudja. Talán a további tárgyalásokban azonban még ezt is figyelembe tudjuk venni. Köszönöm. Kolléga Gérek. Gérek kolléga, parancsoljon. Szanowni koledzy, według mnie Kedves kollégák, azt hiszem, hogy a spekuláció lehetőségét az energiapiacon ellenőriznünk kellene azáltal, hogy az adattovábbítás számára meghatározott időt lerövidítjük, határidőket kellene meghatározni. Másodszor a kutatóintézeteknek hozzáférést kellene biztosítani a gyújjanai adatokhoz. Ezekben az intézményekben értékeléseket, elemzéseket kellene végrehajtani, ez hozzájárulna az átláthatóság növeléséhez. Köszönöm szépen. Becsíti szóra következő felszólalom, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Én is szeretném, szeretnék csatlakozni azokhoz, akik köszönetet mondtak ezzel a nagyon fontos dokumentummal kapcsolatban. Ez az egyik legfontosabb dokumentum, amit az utóbbi két évben megfogalmaztunk. Ez most lehetőséget ad arra, hogy az általunk kitűzött célokat elérjük. A közös piac integrációja közös ellenőrző és követő rendszert is igényel az Európai Unióban, és úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak a jövőben központosított gázvásárlást kellene választania annak érdekében, hogy a fogyasztók és a szolgáltatók számára is átláthatóságot tudjunk biztosítani. A gazdaság fejlődése nagymértékben fog attól függeni, hogy a az energiapiaconkat hogy tudjuk ellenőrizni, hogyan tudunk az illegális tevékenységek és a visszaélések ellen fellépni. Ezt meg tudjuk oldani, hogyha közös büntető rendszerünk van. Ezt említettük már korábban is, hogy minden tagállam minimum normákkal fog majd előállni a bírságokra vonatkozóan, és a kezdetben lehet, hogy ez jogos, de hosszú távon az észer ügynökség kell, hogy legyen nagyobb mandátummal rendelkező intézmény arra, hogy ő maga szabja ki a bírságokat. Az Európai Bizottság szabja ezeket ki jelen pillanatban, például mondjuk a verseny versenyszabályoknak való meg nem felelés esetében hasonló szerepet szánunk az észernek. Köszönöm. Marinkievics úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a jó együttműködésért. Azt hiszem, hogy olyan kompromisszumot sikerült elérnünk, amely az energia, energetikai belső piac versenyképességét növelni fogja. Az európai energiainfrastruktúra és azok a piaci eszközök, amelyek a harmadik liberalizációs csomaghoz tartoznak, és ezt ugye az Európai Bizottság kezdeményezései is támogatják, az energiakereskedelem átláthatóságára vonatkozóan. Nos, a cél az, hogy az integrációs folyamat ezek révén 2014-ig le tudjon zárulni. És emellett a jogi harmonizációt is előmozdítják mindezek. A regisztráció elgondolását kell támogatnunk az energiapiacokon. Egy ilyen nyilvántartás vagy regiszter nem szabad, hogy korláttá váljon a piaci szereplők számára, de a tranzakcióban résztvevő szereplőket jobban kell ellenőrizni. És hogyha a piacon problémák lépnek fel, határokon átnyúló problémák, akkor ezáltal ö, szabatolt a gyorsabb és jobb cselekvési lehetőség. A jogi előírásokat ö, jobban kell megfogalmazni, rövidebben kell megfogalmazni, és a szabályozó hatóságoknak függetlennek kell lennie. A szabályoknak garantálniuk kell mindezt mind nemzeti, mind európai szinten, és a tanúsítványok kiállítását is függetlenül kell végezni. Remélem, hogy az Európai Tanács szintén osztozik majd az Európai Parlament agályaiban, és remélem, hogy a magyar elnökség sikereket ér el ezen a téren. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ezzel végeztünk. Akkor még nagyon röviden, hogyha a bizottság képviselője szeretne szólni, akkor megadom neki a szót, hogy kíván-e szólni. Köszönöm szépen, nem csupán annyit szeretnénk hangsúlyozni, hogy mi is köszönetet mondtunk a jelentés készítőinek és az árnyék jelentések felelőseinek. Kiváló volt az együttműködés, és reméljük, hogy a részletek a kompromisszumokban rendben lesznek, és nem lesznek nehézségek, úgyhogy sikerül megállapodásra jutni júniusban a trialógus során. Köszönöm. Jól hangzik ez az egész. Akkor még egyszer, George, fél perc. Hát többször elhangzott, hogy most attól függ minden, milyenek lesznek a tárgyalások a tanácssal. Van még néhány kérdés, amit meg kell vitatnunk, de egyetért minden frakció. Örömmel várjuk a találkozást a tanácssal. Vannak különbségek, de úgy összességében egy irányba megyünk, és köszönöm még egyszer a bizottságnak én és a nagyon jó előterjesztést és ezt a parlament, ő, mint mindig, most is csak jobbá tettük. Na rendben van, köszönöm. Hát mit mondja még az ember ezek után? Az ellentmondás az most itt jó nehéz, ugye? De hát ez mindig attól függ, persze. Rendben van, akkor így módon ezt el is intéztük, mára legalábbis, és majd holnap szavazunk. Köszönöm szépen, hogy ilyen jól betartották az időket, anélkül, hogy sürgetnem kellett volna önöket. Jöjjön a hatos pont, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés. Hánin kollega itt van, ő a jelentés, a vélemény előadója, és ő kapja meg először a szót. Köszönöm elnök úr, néhány általánosság, aztán egy alaposabb áttekintés. Ez a szevező kettes irányelv arról szól, hogy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyével jobban fel tudjuk venni a harcot. Olyan vagy um, balesetekről van tehát szó, amelyekben veszélyes anyagok is részt vesznek, és nagyon fontos, hogy megfelelő óvintézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy megvédjük a, környe- megvédjük a környezetet és az embereket, különösen a vegyipar területén. Ezt az alkalmat felhasználhatjuk arra, hogy felülvizsgáljuk ezt az irányelvet, ez abban a szempontból is fontos, hogy a CE, ahogy a ö, veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendeletet is felül tudjuk vizsgálni, hiszen ez a kettő súros, súlyos, vagy szorosan összefügg, és ez utóbbit nagyon régóta nem vizsgáltuk felül. Most arról van ez szó, hogy a parlament és az Európai Bizottság egyszerűen alkalmazza, vagy egyszerűen felfesti az új réteget ezekre az irányelvekre, vagy pedig a borzasztó katasztrófák nyomán komoly lépéseket teszünk arra, hogy megvédjük az embereket és a környezetet. Ezek a balesetek az egészségre is nagyon károsak tudnak lenni, ezért új kategóriákat, a toxikus és nagyon toxikus helyet az akut toxicitás 1-3 kategóriáját alkalmazzuk, és egy újfajta kategorizálást is alkalmazunk az expozíciós útvonal alapján, illetve vizsgáljuk azt is, hogy gyúlékony, robbanékony és lobbanékony-e az anyag. Tehát többről van szó itt, mint egy át, e, egyszerű öm, átvételről módi, módosítások nélkül, legalábbis ezt szeretnénk elérni, ez az egyik lehetőség, de a másik az az, hogyha a döntéshozatali folyamatban számos intézmény részvételével komoly eredményeket és módosításokat érünk el. A módosítás azonban nem mindenki számára ugyanaz. A, ahogy ezt a, például a Környezetvédelmi Szakbizottság véleménye is mutatta. A vegyipar oldaláról úgy gondoljuk, hogy több mint 10%-kal növekedni fog az érintett üzemek száma. Hogyha jó irányba mozdulunk el, akkor a nem kormányzati szervezetek számos tekintetben fognak bennünket támogatni. Tehát az egyik alapvető kérdés, ami felmerül számunkra, az az, hogy továbbra is ülünk és nézzük, hogy elhaladnak a vonatok előttünk, vagy pedig a biztonságot megpróbáljuk megerősíteni, Persze, ez az ipar számára adott esetben fájdalmas folyamatokkal járhat. Ezt kell tehát eldöntenünk. Jelentéstevőként néhány megjegyzéssel még hadélyek. Egy általánosabb. A javasolt szöveg és a derogációs lehetőségek, azok persze lehetőségek, de, de a hatékony megelőzést és elkerülésére adnak lehetőséget, és ezért problematikusnak találom őket. Aztán csökkenti, illetve nem megfelelő véleményem szerint az alkalmazottak védelmének a biztosítása. Aztán van ö, csak nagyon ritkán utal az alkalmazottakra egyetlen cikkben. Egyáltalán ö, nem szól a paritásos biztonságról, ami be, be kellene vonni a szakszervezeteket is. Aztán az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, illetve a nyilvánossághoz való hozzáférés, valamint a nem szervezetek környezetvédelmi szerepe is olyan, amire szerintem jobban ki kéne térni. Hogyha nem tesszük meg, akkor a reprezentatív szakszervezeteknek érdekük lesz fellépni. Tehát ez, hogy elfeledkeztünk a, a, az alkalmazottakról, ezt ö, korrigálni kell. Aztán nagyon fontos az is, hogy ne adjunk arra okot, hogy a szakértelem csökkenjen ezekben a nagyon veszélyes anyagokkal foglalkozó iparágakban, sőt ezt erősítenünk kell. Például a tulúzi balesetnek is az volt az egyik problémája, hogy a technológia átadás, illetve a szakértelem nem volt megfelelő szintű. Óriási kár és több mint 30 halálos áldozat volt ennek a következménye. Aztán ennek a kereskedelmi kapcsolatnak a hatékonysága is fontos, hogy szerepet kapjon a kockázat megelőzésben. Az alvállalkozók ö, szakértelme és felkészültsége nem mindig elégséges ahhoz, hogy a veszélyes anyagok kezelésének a problémáival teljes mértékben meg tudjanak birkózni. Erre oda kell figyelni. Aztán, hogyha az ellenőrzési hatóságoknak a na, ö, jegyzőkönyveit megnézzük, akkor is láthatjuk, hogy a jogszabályban még érdemes lenne bevenni dolgokat, hiszen nem eléggé, és az is nagyon fontos, hogy a szabályokat nem megfelelően hajtják végre. Nagyon fontos, hogy a balesetek ne forduljanak újra elő, legalább akkor nem, hogyha már van tapasztalatunk arról, hogy mi vezethet balesethez. A Környezetvédelmi Szakbizottságnak a megjegyzései általában a természeti katasztrófák vagy természetek, természetre vonatkozó káros hatások, illetve a veszélyes anyagok szállítása köré csoportosulnak. A technológiai kockázatok felismerése nem elég ahhoz, hogy az üzemeknek a biztonságát, illetve a népesség, valamint az alkalmazottak biztonságát biztosítani tudjuk, az összes természetre vonatkozó, a környezetre vonatkozó veszély lehetőségét is figyelembe kell venni. Aztán nagyon fontos az, hogy expliciten utaljunk a szövegben a jövő szezon három irányelvre, illetve a veszélyes anyagok szállítására. A veszélyes anyagok szállítása számos ipar ág által használt lehetőség, és a a közösségek, az emberek felé óriási felelősséget jelent ez. Ezért nagyon fontos lenne az, hogy a tárolás, illetve a szállítás szabályozását is tekintsük át, és szigorítsuk adott esetben, hogyha szükségesnek látjuk. Nagyon fontos az is, hogy a megszületett jogszabályokat megfelelően alkalmazzuk meg kell erősíteni a felelősséget, a felelősség vállalását, és különösen gondolok itt a veszélyes anyagok szállítására, a közúti szállításra ezen belül is, de most, hogy a multimodális közlekedés egyre inkább szem elé kerül, erre is koncentrálnunk kell. Ezeket szeretem volna gyorsan felvetni, mindenkinek a részvétele rendkívül fontos lesz, ezért nagy érdeklődéssel fogom fogadni az összes megjegyzésüket, különösen akkor, hogyha a környezet, a társadalom számára nagyobb biztonságot próbálnak ezzel elérni. Okay. Rendben van, akkor először is... Mészáros úr szólalhat fel. Szeretnék hozzászólni ehhez az anyaghoz, mint a néppárt árnyék előadója, és néhány gondolattal kibővíten, amit Henin úr elmondott a veszélyes anyagokhoz kapcsolódó ipari balesetek gyakran nagyon súlyos következményekkel járhatnak, melyek emberéletekbe is kerülhetnek. És e, ilyen példa például nem, nemrég ugye Magyarországon történt, iszap katasztrófa, vagy az említett Toulouse esete. Nem beszélve arról, hogy milyen súlyos károkat okozhatnak ez, kör, ezek környezetünkre. Ebből kifolyólag is fontos a jelenleg érvényben levő Szeveszó 2 irányelvnek a korszerűsítése és ennek újraértelmezése. Ez az irányelv az Európai Unióban körülbelül tízezer üzemre vonatkozik, és nagyban hozzájárul a vegyi balesetek valószínűségének a csökkentéséhez. A jelenleg hatályban levő irányelv elfogadása óta többször módosult a veszélyes anyagok uniós rendszere. Ezért, hogyha a jövőben is biztosítani szeretnénk a már meglévő magas szintű védelem fenntartását, akkor bizonyos rendelkezéseket korszerűsítenünk kell. Szeretném elmondani, hogy a jelenleg hatályban levő Szeveszó 2 irányelv hatékonyan működik több struktúrái, valamint főbb rendelkezései nem szorulnak változtatásra. A módosítás egyik fő oka, hogy az irányelv első mellékletét össze kell hangolnunk a jelenleg érvényben levő osztályozási rendelettel, természetesen úgy, hogy a védelmi szintet ne csökkentsük. Ez a melléklet határozza meg az irányelv alkalmazási körét is, mely azokra az üzemekre vonatkozna, ahol a felsorolt veszélyes anyagok az előírt küszöbérték feletti mennyiségben találhatóak meg. Számításaink szerint ellentétben a bizottság véleményével ez kb. 3-5 százalékos növekedést jelentene létesítményi szinten. Azonban, hogy az elmondottak alapján a hatály megnőne, a derogáció lehetőséget biztosít számunkra, hogy korrigálni tudjuk ezt. Viszont ez nem jelentheti azt, hogy egy bizonyos anyag kikerülne a hatály alól, hanem hogy bizonyos feltételek, körülmények teljesítése esetén nem minősülne veszélyes anyagnak. Gondolok itt a kisebb csomagolásra, vagy akár a más koncentrációra is. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy ez a melléklet az irányelv egyik legfontosabb alkotóeleme, ezért a véleményem szerint el kell érnünk, hogy csak rendes jogalkotási eljárásban lehessen bővíteni rajta. Nagyon fontosnak tartom továbbá, hogy a hetedik melléklet tartalmának a harmonizált derogációs kritériumokról már szerepelnie kell az elfogadott jogszabályban. Beszélni kéne tovább továbbá néhány szót a nyilvánosság kérdéséről is. Úgy gondolom, hogy publikussá csak a lényeges és egyszerűsített dolgokat kéne tenni. Természetesen biztosítanunk kell a tagállamoknak azt a jogát, hogy eldönthessék, hogy mi is az, amit nyilvánosság számára elérhetővé szeretnének tenni. Fontosnak tartom továbbá, hogy tagállami szinten ösztönözzük a helyszíni vizsgálatok összehangolását és az információkkal kapcsolatos követelmények integrációját ezzel is törekedve a szükségtelen adminisztratív terhek csökkentésére. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Óvszkog asszony. If you want, you can speak. Ms. Ulskog. No? Oh, it was a mistake. Excuse me. Hiba volt, Úszkok asszony mégsem akart felszólalni. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Jelen úrnak a jelentéstevőnek, aki egy sor rendkívül fontos elemet sorolt fel, amelyeket hozzá kéne tenni ehhez az irányelvhez. Én szeretnék először a megelőzésre koncentrálni. El kell kerülni a lehető legnagyobb mértékben azokat a kockázatokat, amelyek a veszélyes anyagok felrobbanásához vezethetnek információra van szükség, tájékoztatni kell az alkalmazottakat az üzemekben. Én is részt vettem a CEDEF ö, baleset helyszínén utazó vizsgálócsoportban, és azt láttam, hogy ilyen kiegészítő elemekre van szükség, véleményem szerint, amikor ezt az irányelvet felülvizsgáljuk. Először is nagyon fontos tehát tájékoztatni és képezni az alkalmazottakat, mert minél többet tudnak, annál jobban előre láthatnak egy lehetséges balesetet. Ezen túlmenően meg kell tiltani az alvállalkozók alvállalkozóinak az alvállalkozóinak az alkalmazását, mert a legtöbb kockázatos üzemben történő baleset az alvállalkozóknak volt köszönhető, illetve az alvállalkozók alvállalkozóinak, ezért nagyon fontos, hogy meg kell erősíteni a képzést, és a többszörös alvállalkozást egyszerűen meg kell tiltani. Aztán a tájékoztatás és az információ. Visszatérnék a öm, nyilvános vizsgálatokra ezek azért fontosak, mert nagyon jól tudják a kockázatokat értékelni, és meghatározni azt, hogy mire van szükség a biztonság érdekében. Például egy tűzvész vagy egy robbanás esetében nagyon fontos, hogy legyen egy biztonsági zóna. Ezt a biztonsági zónát az üzemen belül kell tudni meghatározni, tehát kell, hogy legyen az üzemnek akkora területe, amely ne, amelyen belül kell korlátozódnia a baleset legnagyobb hatásának. Tehát nem szabad, hogy a környéken élők, a környéken lakók is érintettek legyenek egy esetleges balesetben. Nagyon fontos az is, hogy a baleset szimulálásra sor kerüljön, hogy az emberek tudják, hogy hova tudnak elbújni rejtek helyek, hol tudnak elmenekülni, és az is nagyon fontos, hogy megfelelő evakuációs útvonalak, illetve védő mm, helységek, olyan területek legyenek, ahova ők el tudnak vonulni a baleset esetén. Aztán a belső szállítás. Ennek a lehetséges kockázatai is nagyon lényegesek, és ráadásul vannak olyan átmeneti tárgya, tárolási ö, létesítmények, amelyek nem a kiinduló helyen és nem a cél üzemben vannak, hanem valahol útközben, és ezeknek is nagyon fontos, hogy a megfelelő biztonsági intézkedései meglegyenek, és ezért az irányelve ezeket is bele kell integrálni. És egy utolsó nagyon fontos dolog, ez a, az inspekció, az a vizsgálatok, ellenőrzések. Ezeket legalább évente az ilyen veszélyes üzemeket legalább évente kétszer meg kell látogatniuk független ellenőröknek. És nagyon fontos az is, hogy az ellenőrök száma megfeleljen az országban található veszélyes üzemek számának. Tehát van olyan ország, ahol nagyon kevés az ellenőr, pedig rengeteg ö, üzem van, és azért az ellenőrök egyszerűen nem tudnak megbírkozni a feladattal. Ez is egy olyan ajánlás, hogy a tagállamokat arra kellene kényszeríteni, kötelezni, hogy ö, az ő területükön lévő veszélyes üzemek számának megfelelő ö, ellenőr legyen, akik évente legalább kétszer megfelelően objektív ellenőrzést tudnak ezekben az üzemekben végrehajtani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Panajotov a következő felszólalón parancsoljon. First of all, Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm a jelentéstevőnek ezt a nagyon nehéz, de sikeres munkát. Árnyék jelentéstevő vagyok az ALDE részéről. A környezetvédelmi és az ipari szakbizottságban is erre az irányelvre vonatkozóak. Négy nagyon fontos pont vet fel vita lehetőséget. Strasbourgban már is Ader úrral beszélgettünk ezekről a kérdésekről. Az én általános megközelítésem ezzel az irányelvvel kapcsolatban az az, hogy meg kell próbálni olyan kompromisszumokat találni, amelyekkel biztosítani tudjuk a környezet, az állampolgárok biztonságát, anélkül, hogy megakadályoznánk a, a vegyipar versenyképességét. Aztán a veszélyes anyagok címkézése az első melléklet. Az én álláspontom az, hogy az Európai Bizottság szakértelmét használjuk ki ezen a területen. Az ő szakértelmük a már megtörtént balesetekre alapul. Következő pont döntéshozatal. Egyetértek a jelentés többi javaslatával, hogy az együtt döntést az egyestől hetesig terjedő mellékletek esetében terjesszük ki, a többi pont viszont legyen delegált jogi aktussal megváltoztatható következő pont. Egy, van egy ellentmondás, a túl sok információ az interneten az a terrorista támadások kockázatát növelheti. Én úgy gondolom, hogy nekünk a valódi veszélyekre kellene összpontosítanunk, és eddig a szakértelem azt mutatta számunkra, hogy a vegyi balesetek gyakrabban fordulnak elő, mint a terrorista támadások, valószínűbbek tehát. Ezért nagyon fontos, hogy az állampolgárok tájékozódhassanak. Aztán az ellenőrzések. A javaslat az, hogy minimum három évente egyszer és maximum évente legyenek ellenőrzések. Én ezzel egyetértek, mert úgy gondolom, hogy normális az, hogy azok az üzemek, amelyeket veszélyesnek minősítünk, több ellenőrzést kell, hogy átéljenek. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és kérdezem a bizottságot, hogy szeretne esetleg röviden hozzászólni. Parancsoljon. Yes, thank you, Mr. Chair, and uh, thank you for giving the Commission the opportunity to, to say a few words uh, regards to the uh, proposal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 az anyagokat másképp osztályozzuk most már. Ezek a változások vezetnek oda, hogy módosítani kell az irányelv ide vonatkozó rendelkezéseit. A bizottság azonban élt a lehetőséggel, hogy teljes mértékben felülvizsgálja az irányelvet. És az első következtetés, amire jutott az az, hogy az irányelv jól működik. Az irányelvet jól tudták használni, ha megnézik a jelentést az irányelv meg megvalósulásáról, illetve megvalósításáról, akkor láthatóak az adatok, és számos, számos esetben a balesetek száma csökken, és ez egy nagyon fontos tény a balesetek száma, azonban helyenként még mindig magas, éppen ezért erősíteni kell az eszközöket, amelyek elősegíthetik ezeknek a csökkentését, elkerülését. Hogyan tudjuk még jobban elkerülni a baleseteket, illetve korlátozni az esetleges balesetek hatásait? Először is hat szóljak arról, hogy az irányelv hogyan foglalkozik a vegyi anyagok osztályozásával, és miért javasoltuk azt, hogy megfelelő eszközökkel rendelkezzünk ezen. És az új szabályok azok azt jelentik, hogy számos vegyi anyag a jövőben más minősítést kap, és a szevező irányelv hatálya alá fog tartozni. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan esetek, amikor az anyagnak a tulajdonságai, intrinzikus tulajdonságai nem mindig tükrözik a megfelelő kockázatot azon körülmények között, amelyeket az ipar az adott esetben használja azokat. A bizottság azt javasolta, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok keretében határozzuk meg azokat a körülményeket, amelyek közepette ezeket az anyagokat be lehet vonni az irány irányelvbe, és így módon a rizikó csökkenthető, a kockázatok csökkenthetők. Azt gondoljuk, hogy a megfelelő eszköz erre, mint mondtam, a delegált jogi aktus. Fel szeretném hívni a figyelmüket arra, hogy a vegyi anyagok osztályozása és a vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályok a komitológiai eljárás tárgyát képezik, és a szerződésnek ez ebben a formában felel meg. Mi azt gondoljuk, hogy a másodlagos jogszabály alkotása megfelelő lehetőség arra, hogy finomra hangoljuk ezeket a rendelkezéseket, hogy mikor van szükség az anyagok újra csoportosítására, és mennyiben érinti ez a Szevezó 2 hatáját. És itt a kritériumokat a hetes mellékletben kell meghatározni. Mi azt gondoljuk, hogy ez a javaslatnak egy nagyon fontos része, mert biztosítja az arányosságot, amikor be akarunk avatkozni az ipari tevékenységbe, mert hogy a biztonság magas szintjét szeretnénk megőrizni. Ami a természeti katasztrófák kérdését illeti. Az előadó erről is beszélt. A kettes melléklet határozza meg, hogy milyen eszközöket kell, hogy tartalmazzon az irányelv. Ez a biztonsági jelentés, és ez új ebben az irányelvben, és az itt figyelembe vett forgatókönyvek magukban foglalják természetesen a természeti katasztrófákat, árvizeket, földrengést, tehát ezek az elemek is szerepelnek itt, mert nagyon fontosnak tartjuk ezeket. És specifikus, egy külön pont is bevezetésre került, figyelembe véve az elmúlt baleseteket és az abból levont következtetéseket, és éppen ezért sok mindent változtattunk, és sok mindent meg is erősítettünk, különösen a, a jelentési kötelezettséget a tagállamok részéről. De látom, elnök úr, hogy már azt várja, hogy abba hagyjam, de azért még néhány pontot hadd említsek, amit az jelentés készítője említett. Igen, ezt talán még megtehettem, tényleg gyorsan fogok beszélni. Engedjék meg, hogy a volt egy olyan módosítás, amely már a tulúzi baleset után ö, került bevezetésre, és ez a módosítás a munkásokra vonatkozott, akik a biztonsági, biztonságmenedzsment területén dolgoznak. És szerepel a sürgősségi, illetve a vészhelyzetekre vonatkozó tervekben a szállítás, ezt külön jogszabály szabályozza, 2008-ban került ez szabályozásra, hogy hogyan biztosítható a szállítás szárazföldön, levegőben, tengeren, a szervező kettő eszközei azok a rögzített berendezésekre vonatkozóan vonatkoznak, és nem, az, ez nem vonatkozik azokra a veszélyekre, amelyek ö, máshol merülhetnek fel, és éppen ezért ott külön jogszabályra van szükség. Hát azt hiszem, hogy ö, sikerült válaszolnom néhány fontos kérdésre de hát természetesen hozzám fordulhatnak, hogyha egyéb információra van szükségük. Nagyon szépen köszönöm, és akkor még egyszer röviden az árnyék jelentés felelősének megadom a szót, ha szeretne szólni röviden, röviden. Nagyon gyors leszek. Örülök a kollégáim hozzászólásának a megközelítésének. Szerintem néhány pontot sikerült előmozdítani a kollégák segítségével. Nem biztos, hogy százszerzelékben mindig egyetértünk az, azzal, amit a bizottság mond, de hát a mi feladatunk az, hogy előmozdítsuk a dolgokat. Nem akarunk mindig a végsőkig elmenni, Tudjuk azt, hogy az iparnak is, a vegyiparnak is vannak szüksége, letei, igényei, de a mi feladatunk az, hogy az állampolgárok és a társadalom biztonságát előmozdítsuk. Nagyon pontos volt a megfogalmazás, köszönöm szépen. Az ütemterv maguk előtt áll, gondolom erről semmit nem kell tovább mondanom. Így rá is térünk a következő napi rendi pontra, hetesre, ahol a kollektív jogorvoslat egységes európai megközelítése felé címet olvashatjuk. Kolárszka Bobinska asszony a jelentés tevő, ő kapja meg elsőként a szót. Uh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, kedves kollégák! A kollektív jogorvoslatról szóló vita az Európai Uniós szinten nem új dolog számunkra sem. 2008-ban kaptuk meg az első bizottsági fehér könyvet a kollektív jogorvoslatról az antitrust területre vonatkozóan, illetve a fogyasztó kollektív jogorvoslatáról szóló zöld könyvet is ekkor kaptuk. 2009 május, márciusában a parlament állásfoglalást fogadott el erről a témáról. Most a Lisszaboni szerződés értelmében visszatérünk erre a vitára. Az Európai Bizottság szeretne a jogszabályalkotás felé elmozdulni, ezért konzultációs folyamatot indított. Az ITRE vélemény a parlament válaszának a részét fogja képezni a konzultációban. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés meg fogja erősíteni a parlament korábbi véleményét ezzel a témával kapcsolatban. Engedjék meg, hogy világossá tegyem a kiinduló pozíciómat, hiszen vissza fogunk térni erre a témára, és szerintem megoszt majd bennünket. Két kérdést kell feltennünk. Az egyik, olyan E, akarunk-e európai kollektív jogorvoslati rendszert? Tudjuk, hogy egy már működik az USA-ban. És az a kérdés, hogy mi is egy ilyen hasonló rendszert szeretnénk-e Európában. A második kérdés, hogyha az elsőre igent mondunk, akkor mik, mi legyen benne a kollektív jogorvoslat európai rendszerében, és mik legyenek a határai. Úgy gondolom, hogy igen, szükségünk van európai rendszerre. És üdvözlöm a bizottság munkáját, hogy hatékony jogorvoslatot biztosítson mindenki számára, akinek az Európai Uniós jogait megsértették. De úgy gondolom, hogy ennek a munkának a központja és a határai is inkább a fogyasztókra és a kis- és középvállalkozások védelmére kell, hogy összpontosítsanak. Ez a rendszer kell, hogy segítse az egyedi alkalmaz, vagy fogyasztókat, és nem a nagy vállalatoknak kell lehetőséget adni arra ezáltal, hogy egymást bepereljék, ami néha komoly problémákhoz vezethet. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy legyen egy erős védelmi rendszerünk, amelyel a visszaélést jelentő pereskedéstől megold, megóvjuk a tisztességesen működő vállalkozásokat. Tehát kell, hogy határai legyenek annak, hogy milyen szervezetek vehetnek részt ezekben a perekben. Nem akarjuk azt, hogy professzionális öm, jogorvoslati rendszer, tehát hogy a professzionális szervezeteknek nyissuk meg ezt a lehetőséget. Más oldalról kell, hogy legyen garancia arra, hogy azok, akik pereskednek, azok öm, valahonnan a jogi eljárás költségét elő tudják teremteni. Aztán bármilyen fellépés a befogadás feltételeit teljesítse, mielőtt megkezdődik az eljárás. Végül a joghatóság tekintetében világos szabályokra van szükség. A jogorvoslat bevásárlás rendszerét, az, hogy egyik tagállamból másikba viszik át a pereket azért, mert itt vagy ott kedvezőbb, ezt meg kell előzni. Nem akarjuk azt, hogy másik országban menjenek át a panaszosok azért, mert úgy gondolják, hogy bár az ügy ott egyáltalán nem releváns, számukra kedvező eredmény születhet. Tehát nagyon fontos, hogy világos definíciója legyen annak, hogy hol kell az ügyet végig lefolytatni. Támogatom a parlamentnek azt a véleményét, hogy a kollektív jogorvoslatban való részvétel opt-in lehetőségét kell, hogy felvesse a résztvevő felek számára. Nagyon fontos az is, hogy arányos legyen az eljárás, és minden tagállamnak meglegyen a rugalmasság, hogy a meglévő szabályokhoz alkalmazkodhasson ez a rendszer. Kell, hogy legyenek minimum normák európai szinten, önkéntes iránymutatások a tagállamok számára. Az egyes tagállami rendszerek jogi rendszerén múlik persze az, hogy ezeket hogyan viszik át a gyakorlatba vonatkozik ez a kompenzációra vonatkozó döntésekre is, amelyek nagyon nehezek, nehéz ügyet jelentenek, mert pénzügy, a, már a pénzügy területére visznek át minket. A kompenzációról szóló határozat mindig a nemzeti jogszabályon kell, hogy alapuljon. Aztán a szerződések. De adnak elég világos jogalapot egy Európai Uniós kompenzációs rendszerre, úgyhogy ezeket a döntéseket és az ezekkel kapcsolatos véleményeket mindig egyenként kell megfogalmaznunk. Végül, de nem utolsó sorban, a kollektív jogorvoslat fő célja az kell, hogy legyen, hogy megkönnyítjük a fogyasztók számára, a, illetve a KKV-k számára a bírósági eljáráshoz való hozzáférést. De ugyanakkor világos az is, hogy azon országokban, ahol a kollektív jogorvoslat már létezik és már gyakorolják, hogy az alternatív vitarendezési mechanizmus gyakrabban, gyakran olcsóbb és gyorsabb megoldás a bírósági eljárás helyett. Ezért döntenünk kell, hogy melyik úton akarunk végigmenni. Ezt is figyelembe kell venni. De hadd legyek világos, az alternatív vitarendezési rendszer nem szabad, hogy kötelező legyen és hogyha Európai Uniós jogszabályt sértenek meg, akkor az erre vonatkozó kötelező érvényű jogszabályokat semmisnek kell tekinteni. Még csak kezdjük a vitát, nagyon sok ellentmondásos és nehéz pont van benne, de remélem, hogy gyümölcsöző vitát tudunk ezekről folytatni az ITRE-ben. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, és Michélesz úrnak adom meg először a szót. De Angelis. De Angelis kollega. Nem, bocsánat. Tényleg bocsánat. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Ami a kollektív jogorvoslatot illeti, hát ez Európában nagyon sokféle módon valósul meg, egyik a másikkal sok esetben ellentmondásban is áll, és hát nem mindenütt azonos formájú, úgyhogy nincs két egyforma rendelkezés ezen a területen, úgyhogy a polgárok számára ez bizony nehezen érthető, hogy nem tudnak koherens jogvédelmet kapni, még a vállalatok sem sok esetben, mert egy rendkívül bizonytalan jogszabályi környezetben kell dolgozniuk, és hát így ez nagyon nagy táptalajt biztosít a visszaélésre visszaélések számára. Úgyhogy az európai rendszerről kell gondoskodnunk. Nem először fordul elő, hogy a bizottság ezzel foglalkozik már 2005-ben és 2008-ban, és ő megtette ezt, akkor is felmerült a kollektív jogorvoslat kérdése egy fehér könyvben, majd aztán egy zöld könyv is következett, és a, az álláspontok is világosak voltak akkoriban. A fogyasztók támogatták, a vállalatok meg nem. Tudjuk, hogy ez egy nagyon kényes, érzékeny kérdés az Európai Unióban, és éppen ezért a joghagyományokra kell hivatkozni, amelyek léteznek országainkban, Európában. Azonban azt is tudjuk, hogy az egyes jogrendszerek nagyon különbözőek a tagállamokban bizonyos eljárások csak bizonyos szektorokra vonatkoznak, Azután vannak olyan országok, ahol a hatóságok dolga, hogy elindítsák az eljárást, vannak erre jogosult szervezetek, sok esetben például fogyasztói szövetségek, vagy bizonyos képviseletek, és hát az áldozatok kategóriáit is különbözően határozzák meg, hogy kik azok, akik ilyen kollektív jogorvoslat iránti kérelemmel élhetnek tehát ez egy, egy dzsungel, amibe kerülünk, és ez a belső piac működését is akadályozhatja sok esetben. Azon kell tehát gondolkozni, hogy hogyan lehet hatékonyá tenni ezeket a jogorvoslati kérelmeket, és hivatkozni kell az alapjogi kártára. Én nem vagyok biztos abban, hogy a kollektív jogorvoslat az egyetlen lehetőség. Más jogi instrumentumoknak is kell lenniük, amelyek lehetővé kell, hogy tegyék a gyors cselekvést a költségek növelése nélkül. Világos, hogy ezek a kollektív jogorvoslatok Hát ez egy ősi, ősi módszer a fogyasztók részéről és biztosítani kell, hogy győzzön az igazságosság. Fontos, hogy a jogokat úgy tudjuk érvényesíteni, hogy az ne tartson túl soká, amíg ezt be tudjuk bizonyítani. És ki kell kerülni valahogy ebből a zsák utcából, ahol különböző álláspontok feszülnek egymásnak Néha egészen kis vállalatokról van szó, vagy a személyek egy kis csoportjáról, és nem minden esetben nagy vállalatokról. A mi bizottságunkban a frakciónk javaslatokat fog kidolgozni a raportőr számára, foglalkozunk, hogy hogyan lehetne ezeket a lehetőségeket tipologizálni, és meg kell találni azt a lehetőséget, hogy koherens megközelítést tudjunk alkalmazni az egész Európai Unióban. Nagyon szépen köszönöm. Szükség van arra, hogy előre lépjünk európai szinten ezen a területen, és én nagyon üdvözlöm mindazt, amit elmondott az előadó különösen a kis és középvállalatok vonatkozásában fontos ez, ugyanis a tagállamokban a KKV-k nagyon nehéz helyzetben vannak, ha egyénileg mennek a bíróság elé, és ez sokat segíthet az ő esetükben. Azt hiszem, hogy a, nekünk ugye fontosak a KKV-k, támogatjuk őket, és ez a lehetőség is. Fontos, hogy együtt működhessenek, hogy lehetővé tegyük számukra azt, hogy kollektív jogorvoslattal éljenek. A fogyasztók oldalán a lehetőség megvan, és talán a digitális digitális kereskedelem, az e-kereskedelem, e-tevékenységek során különböző országokban vannak a fogyasztók, sokszor nagyon nehezen találják meg egymással a kapcsolatot. Még akkor is, hogyha online vásárolnak, vagy valamilyen szolgáltatást online vesznek igénybe, úgyhogy ők is lehetőséget kell, hogy kapjanak, hogy egy csoportot alkassanak, és ők kollektív jogorvoslattal éljenek, mert így tudják növelni a bizalmat az e piacba vetett bizalmat, és így terjedhet az online kereskedelmi lehetőség. És amit elmondott a raportőr azzal kapcsolatban, még azt mondanám, hogy a környezetvédelem szempontjából is fontos lehet mindez. Azért, mert nagyon sok olyan példa van Európában arra, hogy valamilyen szennyezésre került sor, valamilyen baleset kapcsán, és nem minden esetben csak egy tagállamot érintett ez. Sokszor számos területet, régiót, különböző tagállamokban most volt például a Dunával, a, a, magyar eset, a Vörösi Szab példája, ami a folyókat szennyezte, és az már túlment az ország határokon és jelenleg nagyon nehéz ilyen esetben bármit is tenni, és hát fontos, hogy a belső piac az működjön, és a környezet szabályozása, a környezetvédelmi jogszabályok célja ugye, hogy védjék a környezetet, tehát minden vállalat egyformán vállalja a terheket. És hogyha történhet valami, amiért úgy igazándiból senki, senkit nem tudunk elkapni, a ahol nem érvényesíthető a jogorvoslat, akkor ez a belső piac működését akadályozza. Úgyhogy itt most nem csak kártérítésről van szó, hanem az abbahagyás iránti kérelemről is, tehát bírósági rendelkezést is kívánhat ez sok esetben. Összességében a KKV-k, a fogyasztók és a szélesebb környezetvédelmi összefüggések érdekében ezt mind fontosnak tartom, és a belső piacnak csak segíthet, hogyha kidolgozzuk ezeket az eszközöket, és örömmel várom a további munkát. Köszönöm. Túlmesz kollega. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos jelentés. Részben azért, mert nagyon aktuális politikai kérdést vett fel. Akik már régebb óta itt vannak a parlamentben, emlékeznek rá, hogy 2005-ben volt egy eredeti Európai Bizottsági Javaslat, ami kollektív jogorvoslat lehetőségét akarta biztosítani, különösen nagy multinacionális cégek ellen, és ez akkor megbukott. Léner úr vezetése alatt, aki alapjába véve jelentéstevőként a fő szakbizottságban nem nagyon támogatta. Látunk dolgokat, látjuk azt, hogy kompromisszumokat kell találnunk. Egyik oldalról nem akarunk olyan ö, oda eljutni, hogy olyan visszaélések történhessenek nálunk, mint amik az USA-ban. Azok a jogászok, akik kollektív jogorvoslattal foglalkoznak, óriási pénzeket kereshetnek, és gyakorlatilag ők nagyobb pénzt keresnek, mint azok kapnak, akik igazságért folyamodtak a bírósághoz. Nincs konkrét példám erre, de majd keresek. Minden esetre ezen az ügyön dolgoznunk kell. Aztán a liberálisokkal és a és hol asszonyjal egyetértünk abban, hogy könnyebbé kell tenni a kollektív jogorvoslat lehetőségét a KKV-k számára. Tehát lépnünk kell ebbe az irányba, és Európában a fogyasztók számára, illetve az egyre inkább integrálódó piacokon, például az elektronikus piacon szükségünk van arra, hogy több Európa valósuljon meg. Körülbelül ennyit szerettem volna elmondani. És már is nagyon várom, hogy a jelentéstevő asszonyal együttműködhessek. Angelika Nébler, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a kiváló bevezetőt. Sok éve foglalkozom a kollektív jogorvoslat témájával európai szinten, nem szakértőként ugyan, de mégis foglalkozom vele és csatlakoznénk ahhoz, amit Turmes kolléga mondott az imént. Számomra kollektív jogorvoslat mindennek előtt az amerikai rendszerre asszociálok ennek révén, és szerintem horrorisztikus az USA helyzet, hiszen ott a kollektív jogorvoslat hatalmas pénzügyi gépezetet jelent a nagy ügyvédi irodák számára, de gyakorlatilag nem azt érik el, amit mi el szeretnénk érni. Mi ugyanis az Európai Unió belső piacán a fogyasztók védelmét szeretnénk szavatolni ezzel. Éppen ezért nagyon fontos alaposan megnézni a helyzetet, és okosan elgondolkodni azon, hogy milyen korlátozásokat vezetünk be, hogy a visszaélések lehetőségét minél inkább visszaszorítsuk. Tudják, hogy a sok kollektív jogorvoslat mihez vezet, hatalmas sokmilliós kifizetésekről van itt szó, a amelyet aztán a pereseknek kell megfizetniük. Ezzel gyakorlatilag csak egyetlen egy dolgot értek el, minden információ a különböző szolgáltatások és termékek esetében egy hosszas magyarázatot látunk, ami gyakorlatilag teljesen haszontalan a fogyasztó számára, például, hogy egy háziállatot nem tehetek be a mosógépbe, ez teljesen nyilvánvaló, de mivel itt is volt egy kollektív jogorvoslati kérelem, amelyet engedélyeztek is, most házi áll, illetve mosógépek eladásakor tájékoztatják erről a fogyasztókat. Azt hiszem tehát, hogy a rendszert így nem szabad, így nem szabad visszaélni a rendszerrel, és nagyon örülök, hogy a jelentéstevő nagyon intelligensen közelíti meg a témát, elismeri, hogy szükségletek mutatkoznak, hogy Európai Uniós szinten egy koherens keretet kell teremteni a már meglévő gyakorlatokból, de tekintettel a mi szakbizottságunk álláspontjára is nagyon fontos odafigyelni arra, hogy a hatalmas visszaélési lehetőségek, és ezek ugye nem csak elméleti szinten léteznek, nézzük csak meg az USA példáját, tehát hogy vissza kell szorítani a visszaélés lehetőségét, és el kell kerülni mindenképpen, hogy e- olyan helyzet alakuljon ki, mint az USA-ban, hiszen mi teljesen máshogy értelmezzük a jogokat. Köszönöm szépen. Göbbelsz kolléga, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Én személyesen ellenzem az európai jog, vagy a kollektív jogorvoslat európai rendszerét. Szokás szerint nagyon sok kolléga azt mondja, hogy meg kell védeni a multinacionális cégek ellen a környezetet, a kis és középvállalkozásokat, a fogyasztókat, stb. De a valóságban igazából másról van szó. A valóság például az Egyesült Államokban, ahonnan ez a rendszer jön, hogy óriási ügyvéd cégek szervezik ezt gyakorlatilag, halásszák a panaszosokat, és saját érdekükben végzik a munkájukat, és csinálják a pereket. Mi Európában szerintem el kell, hogy ezt kerüljük, viszont hogyha engedélyezünk egy kollektív jogorvoslati rendszert, akkor nem fogjuk tudni elkerülni. Hogyan akadályozzuk meg azt, hogy, hogy a fogyasztók valódi érdeke érdekében használják ezt fel? Most hogyha valakinek van lehetősége arra, hogy fellépjen kollektívan, akkor vagy van lehetősége, vagy nincs. És hogyha van lehetősége, akkor nem fogjuk tudni elkerülni azt, hogy ugyanaz alakuljon ki, mint ami az amerikai jogi rendszerben. És ráadásul gondoljunk a szubszidiaritás elvére, azt is kihasználhatnánk, például De Angelis barátunk eseti, vagy is utalt rá. Én nem látom hogyha a szubszidiaritás elvén ezt meg tudjuk valósítani, nem látom a értelmét, hogy európai rendszer legyen. Köszönöm szépen, Rivázi asszony. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok, vagy örülök annak, hogy az Európai Bizottság ezt a konzultációt beindította, hiszen rendkívül fontos és igazi politikai problémát jelent. Most az állampolgárokat vagy egyedül hagyjuk teljes mértékben, a fogyasztókat és a kis és középvállalkozásokat, a nagy multinacionális cégekkel szemben, akiknek minden eszközük megvan arra, hogy akkor is, hogy, hogy megvédjék magukat, és egyedül a fogyasztók semmit nem tudnak tenni a, a nagy ö, világcégek ellen, különösen mondjuk gondoljunk a gyógyszercégekre. Ott vannak azok az, orz, azok az orvosságok, amelyeknek másodlagos mellékhatásai vannak ezetleg, ezek károsak. Hogyha valaki ilyet ö, ö, fogyaszt és kára származik belőle, akkor meg tud támadni egy nagy váltot? Nem, ez képtelenség. Akkor gondolhatunk persze a class actionre, ami az Egyesült Államokban elterjedt, de ez egy lehetőség, de nem szabad teljes mértékben vakoknak maradnunk. Én vettem egy iPad-et, aminek pillanatok alatt tönkrement a, a, az akkumulátora, és Ilyen class actionben megtámadták az Apple-t a fogyasztók, és ennek következtében két éven belül kicserélték az összes gépben a, öm, az akkumulátor típus. Tehát itt a fogyasztók feléptek az ipar ellen, és valami hasznosat értek el. Lehet kritikál, vagy kritikával illetni az Egyesült Államokat, de a class action bírálatával a nagy joggal foglalkozó ügyvédi csoportosulásokat bíráljuk. Ez egy dolog, de hogyha az állampolgárok csoportosulnak, vagy kis és középvállalkozások állnak össze annak érdekében, hogy be tudjanak indítani egy ilyen eljárást, az más. Ő számukra akarjuk létrehozni ezt a rendszert. Tehát mi itt Európában megpróbáljuk tudatosítani azt az állampolgárokban, hogy van lehetőségük a nagyvállalatokkal szemben is arra, hogy minimalizálják a kiszolgáltatottságukat. Úgy gondolom, hogy ez hasznos, szükséges, és támogatom a jelentéstevőt annak érdekében, hogy legyen egy európai irányelv, ami védi az állampolgárokat, a fogyasztókat és a kis- és középvállalkozásokat. Politikailag ez a helyes eljárás. Köszönöm. Köszönöm szépen. Talán röviden megadnám a szót a bizottságnak, figyeljünk oda azért az időre, de hát van még egy pár percünk, és utána még egyszer megkapja a jelentéstevő a szót. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. A bizottság üdvözli a parlament folyamatos részvételét ebben a vitában, amely már néhány éve tart, ahogyan el is hangzott. A vita most más szintre került, a parlament közbenjárására közös elveket keresünk a kollektív jogorvoslat terén az európai jogban, és keressük a közös elveket a a jogi magatartás, egy bizonyos jogi magatartás abbahagyása iránt a kollektív jogorvoslatot, és hát nagyon fontos a konzultáció, különösen annak a másik, második része, ugyanis itt az Egyesült Államok rendszerére gondolnak sokan automatikusan. Hát biztosíthatom önöket, hogy ez aztán az utolsó dolog, amit a bizottság Európában bevezetne, hogy az úgy nézzen ki, mint ahogyan az az Egyesült Államokban van. És a az uniós tagállamokban számos alternatívát látunk az amerikai rendszerrel szemben, és azt szeretnénk, hogy megtaláljuk azt a kényes egyensúlyt, hogy az egyik oldalon az áldozatoknak lehetővé tegyük, a keresetet, különösen a KKV-k számára, tehát hogy érvényesíthetsék a kártérítés iránti igényüket. Másrészt azonban nem akarunk az amerikai rendszer csapdájába se kerülni, ahol egészen más vádemelés történik. Tehát biztosítani, meg kell találni a megfelelő biztosítékokat, és a kiindulási pont a tagállami jogrendszerek területe, és én azt hiszem, hogy a parlamenttel, a parlamentben folytatott vita során ezt meg fogjuk találni. Ma két héttel azután, hogy lezárult a, a köz meghallgatás és a vita, még nem tudok lényeges eredményekről beszámolni. Több mint 300 válasz érkezett, több mint négyezer oldal különböző fogyasztói és vállalkozási társulásoktól, és 18 ezer polgár is levelet küldött nekünk. Tehát ezt fel kell dolgozni, és majd vissza fogunk térni önökhöz a bizottságba, hogy beszámoljunk az eredményekről, és ha ez addig is kérdéseik vannak, akkor ezt örömmel meg fogjuk válaszolni. Nagyon szépen köszönöm még egyszer Kolárszka Bobuszka asszonynak, a raportőrnek, hogy a végső megjegyzéseit elmondja. Sorry. As you have seen... Hát látták, hogy még most is vannak néhányan a bizottságban, akik azt mondják, hogy nincs szükség közös kollektív jogorvoslatra, mások támogatják. Tehát alapvető különbségeket látunk. Nem akarok én itt különleges következtetéseket levonni, de meg kell nézni a konzultáció eredményeit, amiről éppen hallottunk, és mindenképpen el kell, hogy jöjjenek majd hozzánk, mikor összefoglalták, összesítették az eredményeit ennek a felmérésnek. Ez egy nagyon érzékeny, átpolitizált kérdés. Számomra egyértelmű, hogy szükség van egy ilyen európai rendszerre, a globalizáció, a gazdaság globalizációja, a közös belső piac, ez szükségesé teszi, hogy legyen közös fogyasztó, akik meg tudják védeni magukat, és közösen felléphessenek a globalizált közös piacon, úgyhogy én a jogorvoslatot nem úgy tekintem, ami akadályozza a belső piacot, hanem ez természetes része kell, hogy legyen annak, és éppen ezért így kell ezt az egész rendszert kezelni. Ez nem egy konfliktus helyzet, nem a nem az a cél, hogy konfliktust teremtsünk a vállalatokkal. Úgyhogy ellenkezőleg ez egy in, ez egy eszköz, és a megfelelő kohabitációt, az együttélést biztosítja a rendszeren belül. Persze nagyon különbözőek a jogrendszerek a tagállamokban, vannak olyan tagállamok, ahol nincs semmi olyan intézmény, amely kollektív keresetekkel foglalkozik. Ezt tanulmányozni kell, és ott esetleg egy új rendszert kell bevezetni, de meg kell tudni oldani a problémákat, és ehhez megfelelő hozzáállásra, megközelítésre van szükség, ugyanis majd a közigazgatási bíróságoknak kell bizonyos döntéseket meghozniuk. Nem lesz ez könnyű, nehéz lesz, de ez nem jelenti azt, hogy nem szeretnénk mindezt megvalósítani. Elhangzott, és azt hiszem, hogy majd ez még visszatér a későbbi vitákban, hogy mi legyen a környezetvédelmi kérdésekkel. Ugye most hallottunk a Duna ö, problémájáról, és nem szeretném most elmondani, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy a különböző országok kormányai együttesen pereljenek be egy társaságot, amely valamilyen ökológiai katasztrófát okozott egy adott régióban. Ez egy új fajta gondolkodást tesz szükségessé egy új rendszert. És hogyha erről kezdünk el vitatkozni, akkor attól tartok, hogy nem jutunk dűlőre alapvető dolgokban. De nekünk meg kell találni az egyetértést. Én látom ezt a problémát. A kérdés az, hogy ha egy olyan katasztrófára kerül sor, mint mint Fukushima-ban, amely határon átnyúló és több országot érint akár, akkor ki fog kit bíróság elé vinni, ki fogja, ki fog kit beperelni és kártérítést követelni. Tehát, hogy elkezdjük ezt a fajta vitát, akkor attól tartok, hogy nem lesz megállapodás olyan kérdésekben sem, ahol erre feltétlenül szükség van, és ahol már sikerült közös, hogy mondjam, közös megállapodásra vagy hozzáállást kialakítani, mert ez egy teljesen új helyzet, új probléma új irány. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget, és örömmel várom majd, hogy milyen eredményeket hozott ez a felmérés, amelyről a bizottság beszélt. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Eh, képviselő asszony, akkor ezt a napi rendi pontot is lezártuk. Eh, majd lesz még idő a tanácskozásra. Ez csak a kezdeti vita volt a mai napon. És akkor most pedig rátérünk a következő, a nyolcas, nem, igen, a nyolcas eh, napirendi pontra. Szeretettel köszöntöm körünkben Hedegárd biztos asszonyt, örülünk, hogy ismételten eljött hozzánk, és hogy személyesen halljuk öntől, hogyan haladnak a projektek, hogy lehetőségünk lesz kérdések feltevésére, hogy megjegyzéseket tehetünk, hogy vitát folytathatunk önnel, és szeretnénk egy alapot hallani először öntől, és akkor át is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszöntöm ismét az ITRE szakbizottságot a strukturális párbeszéd keretében. Az első öt hónapban ebben az évben az Európai Bizottság továbbra is folytatta a klímaváltozás elleni fellépés építkezésének, a köveinek a lerakását és egymásra építését, ez ebben az évben és azon túl is folytatódni fog. A klímaváltozás az energiáról, az energiabiztonságról is szól, és arról, hogy hogyan tudunk olyan éghajlatpolitikákat bevezetni, amelyek az innovációnkat, a növekedésünket és a munkahelyteremtést is elősegítik. Az Európa 2005-ös menetrend, illetve a 20%-on való túlmutató vállalásunk teljesítéséhez versenyképes, alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságra van szükségünk. Júniusban 21 vagy 21-én fogunk elfogadni egy erre vonatkozó kulcsfontosságú kezdeményezést. A 2020-as menetrend az Európa 2020-as stratégiának is az egyik zászlós hajója. A klíma és energia célok az Európai 2020-as stratégiában is megvalósulnak, de a 2050-es menetrend az ezen túlmutat. 80-95 százalékkal szeretnénk az évszázad közepéig az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkenteni, már csak azért is, mert a fejlődő országok csoportjával szemben is ez egy fontos vállalás. Politikai ajánlások találhatók a tavalyi közleményben, elemeztük azokat a lehetségek, lehetőségeket, amivel a 20%-os csökkentésen túl lehet mutatni, túl lehet jutni, illetve a, a illetve a széndiokszid áthelyezésre vonatkozó, illetve a következményes kibocsátásra vonatkozó lehetőségeket is megvizsgáltuk. Ezek az ajánlások a 2050-es menetrenddel is összhangban vannak ezáltal hangsúlyozzuk azt, hogy nagyon fontos, hogy az erőforrásokba való beruházás úgy kell, hogy megvalósuljon, ahogy széndiokszid barátabb, és ugyanakkor versenyképesebb lesz az Európai Unió. A plenáris ülésen is ezt a kulcsfontosságú ügyet meg fogják um, tárgyalni, és ezt nagyon hasznosnak tartom. Köszönöm. A 2050-es menetrenddel kapcsolatban két nagyon fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy egy paradigmaváltást próbálunk bevezetni. Eddig mit csináltunk Európában nagyon nagy mértékben? Azt, hogy kötelezettségeket vállaltunk azzal, hogy olyan projekteket vásároltunk, amivel ki tudjuk váltani az általunk kibocsátott anyagok hatását Kínában, Indonéziában, Indiában, Brazíliában, tehát összesen öt országban. Ez azt jelenti, hogy a versenytársaink és az ő innovációjukba döntöttük a pénzünket. A hosszú távú stratégiában el kell gondolkoznunk, hogy ha ezt a váltást meg akarjuk valósítani, akkor inkább Európában kéne beruházni, ahelyett, hogy a versenytársaink innovációját erősítjük hosszú távon. Ez azt jelenti, hogy az olcsó dolgokat nem fogják egyszerűen mondjuk nekünk ajándékozni. Az energiahatékonyság szempontjából is rendkívül fontos, hogy az energia, tehát hogy erre összpontosítsunk ebben a menetrendben. Biztos meg tudjuk mutatni azt, hogy ha az Európa a saját 20%-os energiahatékonysági céljával komolyan, hát ha ezt komolyan veszi, akkor a kibocsátás csökkentési célunkat is el fogjuk tudni érni. Ezért mondom azt, hogy az energia hatóság, hatékonyság különösen az építkezés területén, ahol egyébként a plusz álláshelyeket is tud biztosítani, és ezzel tudjuk csökkenteni a munkanélküliséget. Ugyanakkor a munkahelyteremtés mellett egyéb érdekeinket is, az egyéb célkitűzéseinket is elérésében is segít. A klíma és energia csomaggal kapcsolatban még elmondanám, hogy az Európai Unió a zászlósajó ezeknek a politikáknak. 2013-ban kezdtük el a munkát, az összes szükséges intézkedést előkészítettük az átmenethez, a legtöbb végrehajtási intézkedést is elfogadtuk már, de nagyon fontos nem, elég, e, ezt e, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az intézkedések időszerű és megfelelő végrehajtás is rendkívül fontos. A biztonságot érintő balesetekkel kapcsolatban, amik az elmúlt időszakban történtek, elmondhatom, hogy a tagállamokban is, az ITRE-ben is és máshol is óriási munka folyik, olyan biztonsági normákat fogadunk el, amivel a regiszterek, amik nélkül nem lehet a regisztereket újra nyitni. Az összes résztvevő féllel együttműködünk, hogy a középtávú kezdeményezéseket és célokat meghatározzuk. A következő évtől kezdődően sokkal egységesebb aukciós platformunk lesz. És most néhány szó a legjobb gyakorlatokról, amelyek még év feladatához tartoznak – ott van a többéves pénzügyi keret, az MFF. Jelen pillanatban az Európai Bizottság főleg ezzel foglalkozik. Be fogjuk mutatni a javaslatunkat július 1 előtt. Ebben a kontextusban a klímaváltozás fősodorba vonalba való átvitele rendkívül fontos. A kohéziós alapok, a mezőgazdasági alapok, a kutatásfejlesztés és a külső fellépéseink területén is be kell vezetnünk ezt, mint fő alapgondolatot. A menetrend, a 2050-es menetrend is azt mondja, hogy az adaptációs és csökkentési célok elérései óriási beruházásokat fognak igényelni. És persze hozzáadott értéket jelent az egész költségvetés számára, hogyha a költségvetés sokkal célzottabb módon a politikai prioritásainknak sokkal inkább megfelelőben költjük el. Például, ha az energiahatékonyságot említem, akkor világos, hogy a kohéziós alapokból is tudnánk többet költeni erre, az ilyen jellegű kezdeményezésekre különböző tagállamokban, és ugyanakkor ezzel növekedést és versenyképességjavítást is tudunk elérni. És csökkenthetjük a fosszilis üzemanyagok behozatalát pluszban. Az EU ETS-sel kapcsolatban, a kibocsátás kereskedelmi rendszerrel kapcsolatban és áttekint, áttekintjük a, a széndiokszid piacot, megpróbáljuk megvizsgálni azt, hogy a fiatal, de dinamikusan növekvő piacon hogyan lehet elkerülni a csalás lehetőségét. Aztán a pénzügyi eszközöket is vizsgáljuk, például a kiosztott kvóták rendszerében, és azt vizsgáljuk, hogy ez a már létező struktúrákba hogyan tudna lehetőleg hatékonyabban beilleszkedni. A repülésről egy szó, bizonyára önök is olvassák a napi lapokat. A jogszabály alkotás területén nagyon fontos lépés az, hogy a repülést is bevonjuk az LTS e rendszerbe. Most kezdjük véglegesíteni a dokumentációt, és idén publikálni akarunk egy olyan harmonizált benchmark rendszert is, amely a repülő vagy légitársaságok számára kötelező érvényű lenne. Ez egy olyan elv, amit jelen pillanatban most próbálunk létrehozni, kialakítani. A parlament, a tanács és a bizottság már néhány évvel ezelőtt kimondta azt, hogy egy ilyen globális szektor, mint a repülés is be kell, hogy tartozzon ebbe a rendeletbe. És persze így nem csak az európai légitársaságok, hanem a versenytársak is be kell, hogy tartsák ezeket a szabályokat, akkor, amikor Európában leszállnak, vagy Európából indulnak a járataik. Ezért nagyon fontos tehát ez európai perspektíva szempontjából. És elnök úr, még néhány szót a tárgyalásokról, rengeteget tudnék még erről mondani. Jelen pillanatban nehéz a helyzetünk, ezen a területen az amerikai kongresszusban és máshol sem tudnak előrelépni, de Európa próbál nyomást gyakorolni a partnerekre, hogy a lehető legtöbb előrelépést tudjuk um, elérni. Amit a Cancúnban elértünk, azt meg kell valósítani, ez egy dolog, de csak végrehajtással a politikai lendületet egy ilyen folyamatban nem lehet megtartani, hanem új dolgokat is kell vállalnunk. És itt hangsúlyoznám azt, hogy azok az erőfeszítések, hogy a nemzetközi klímatárgyalásokat előmozdítsuk, a kulcsfontosságú partnereinkkel kétoldalú tárgyalásokat is folytatunk, például Kínával, hogy hogyan tudunk kétoldalú együttműködéseket létrehozni, piaci szabályozásokat. A következő öt éves tervükben a kínaiak most a széndiokszid kereskedelmével kapcsolatban óriási tesztprojekteket indítottak tehát ezen Tehát az ágazati együttműködésben és ezen a területen is széleskörűen együttműködünk Kínával. Nagyon fontos, hogy a különböző ágazatok legfőbb résztvevői is kétoldalúan találkozhassanak egymással, és a legjobb gyakorlatokat megosszák egymással. Elnök úr, az Európai Bizottság jövő évi munkatervét készítjük most elő. Október 26-án fogjuk bemutatni, de a mi oldalunkról a klímaváltozás szempontjából a nemzetközi tárgyalásokon túl, illetve a klíma és energiacsomag végrehajtása mellett a 2050-es menetrend folytatása, illetve a 20%-os csökkentés elérése lesz a fő témánk. Még egy utolsó szó a hajózásról. Néhány évvel ezelőtt a parlament és a tanács azt kérte a bizottságtól, hogy csináljuk valamit a hajózással, hogyha ez év végéig nem sikerül előrelépést elérni az IMO-ban és az UNFCC-ben. Hogyha ez nem sikerül ebben a két szervezetben előrelépést elérni, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy mi Európában mit tudunk tenni. Kallasz biztos úr és én egy fórumot hoztunk létre, amelyben a legfőbb szereplők ez évben háromszor találkoznak, és megpróbáljuk megpróbálunk rájönni arra, hogyha nincs nemzetközi előrelépés, akkor mi lenne számunkra a legjobb előre mutató lépés. Eddig még nem sikerült konklúzióra jutnunk, de a konzultáció nagyon szorosan folyik az érdekelt felekkel. Azt hiszem, hogy hirtelenjében ennyit, elnök úr és az önök kérdésein fog múlni, hogy milyen témákat érintünk még. Köszönöm. Köszönöm szépen az információkat és a bevezetőt. Del Castillo asszony szeretne először felszólalni, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy eljött ma hozzánk. Az energiahatékonyság nagyon-nagyon sok területet érint, és mi itt a szakbizottságon belül úgy szintén foglalkozunk ezzel. Foglalkozunk a kibocsátásokkal, az energia megtakarítással, a különböző kutatási, innovációs ösztönzőkkel. Az egyik terület gyakorlatilag lendületet ad az összes többinek. Szorosan összefüggnek egymással. Ennek értelmében főként egyetlen egy tényezőt szeretnék kiemelni, amely mindezen területeket érinti. Ez pedig az energia intelligens módon történő felhasználása, az energiával való takarékos bánásmód annak érdekében, hogy kevesebb legyen a kibocsátás, szükség van intelligens fogyasztásra. Az intelligens fogyasztás azt jelenti, hogy először is a fogyasztást megfelelően mérjük, annak érdekében, hogy a fogyasztó tudja, hogy milyen tevékenység során mennyi energiát használ el. Az iparnak Ezeket az intelligens mérőberendezéseket rendelkezésre kell bocsátani. Az USA-ban már vannak kísérletek ezzel kapcsolatosan. Az európai vállalatok gyakran siránkoznak, hogy EU szinten kevés támogatást kapnak annak érdekében, hogy ilyen kísérleti projekteket ők is útjukra indíthassanak. Hogyha ezt összehasonlítjuk azzal, hogy az amerikaiak mit tesznek, nos nálunk ez még gyerekcipőben jár. Itt tehát nagyon-nagyon kis mértékben tudjuk mindezt csak megvalósítani egyenlőre. Ezért nagyon fontos, hogy minden területet összekapcsoljunk szorosan egymással. Úszkog asszony parancsolja. Köszönöm szépen, biztos asszony, amiért én szépen bevezette a témát. Én is szeretném hangsúlyozni az előttem szólóhoz hasonlóan, hogy az energiahatékonysági kérdéskör véleményem szerint a legfontosabb főként tekintettel az ESZAK bizottságon belül zajló munkára. Természetesen dicséretes az is, hogyha egy paradigmaváltást szeretnénk elérni, akkor befektessünk az éghajlatvédelem érdekében, és ezt meg kell tennünk a saját tagállamainkban is. Ezt természetesen össze kell kapcsolni egy új klímapolitikára irányuló segítségnyújtással, támogatással, de ezt a fajta támogatást máshogy kellene kialakítani, összehasonlítva az elmúlt évek munkájával. Jelenleg mindannyian tanúi voltunk a fukushima eseményeknek, és a dörbeni forduló elé nézünk, a jelenlegi helyzetben sok-sok problémával küzdködünk, de ezeket lehetőségként is értelmezhetjük. Egyike voltam azoknak, akik a frakció utazás keretein belül Kínába utaztunk, és ön biztosként biztosan tudja, és mi is világosan láttuk Kínában a múlt héten, hogy, hát, hogy röviden fogalmazzak, hogy Kína Kopenhágában volt gyakorlatilag a rossz fiú. Cancúnban a kínaiak nagyon óvatosak voltak, visszafogottak voltak, együttműködtek az Egyesült Államokkal, és többé-kevésbé ugyanazt azt tették, amit az amerikaiak elvártak tőlük, de Dörben előtt azt hiszem most egy teljesen új helyzet alakult ki, és új lehetőség nyílt arra, hogy a kínaiakat aktivizáljuk illetve arra ösztönözzük, hogy aktívan részt vegyenek a folyamatokban. Mi legalábbis ezt tapasztaltuk a múlt héten Kínában, és ez lenne a kérdésem, mit tudunk Kínával együtt és más országokkal együtt tenni annak érdekében, hogy a Dörbeni csúcs találkozó ne egy nagy semmibe vezessen. A kiotói egyezmény hatáját veszti, és utána Európa teljesen egyedül áll a maga nagyra törő ambícióival. Ez az egyik lehetséges szenárió, a másik pedig az, hogy talán néhány erős partnere sikerül együttműködnünk, és ezáltal lépnünk. Ez utóbbi volna nyilvánvalóan a kívánatos, hiszen máskülönben attól tartok, hogy a Dörbeni csúcs találkozó révén minden összeomlik, és ettől nagyon tartok. Hol asszony? Thank you. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm ezt a részletes bemutatót, illetve prezentációt. Elmondta, hogy milyen nagy szerepet kaphat az energiahatékonyság. És azt szeretném kérdezni, hogy jelenleg az Európai Unióban ez hogyan valósul meg? Vannak jelzések arra vonatkozóan, hogy a bizottságban az energiaügyi fő igazgatóság komoly jogszabályokat tervez kötelező érvényű célokat illetően, most ugye 2013, azután 2014 került szóba, szóval mit tehet a bizottság annak érdekében, hogy komolyan érvényesüljenek ezek, és megvalósuljanak ezek a célok. Két másik terület nagyon fontos. Itt a, a hitelesség forog kockán, és nagyon régóta várunk már határozott lépéseket a bizottságtól. Ezek olyan kérdések, amelyekről már nagyon sokszor szó esett, ez az olajhomok és az ezzel kapcsolatos kérdések, illetve a földhasználat különböző módosítása, felhasználása tudna tájékoztatást adni, hogy hogy áll a helyzet jelenleg ezzel a két kérdéssel, tehát melyek most a legaktuálisabb elérhető információk ezzel a két kérdéssel kapcsolatban. Lambert úr. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, biztos asszony. Én szeretném az éghajlatváltozás kérdését összekapcsolni azzal, amivel folyamatosan foglalkozunk, ez az energiaerőforrások kérdése. Megjelent már a jelentés az erőforrások felhasználásáról, és ebben az áll, hogyha nem sikerül valamilyen módon el, szétválasztani a növekedést és az erőforrások hasznosítását, akkor nem fogjuk elérni az éghajlatvédelemmel kapcsolatos kapcsolatban meghatározott céljainkat. A 20% Úgyhogy a kérdésem az az, hogy eh, elégedett eh, eh, ezekkel a, a célkitűzésekkel, illetve az energia a hatékonysági cél az összefügg az erőforrás kérdéssel is nyilvánvalóan. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a jelentést olvasva ez ugyanazon a tudományos alapokon áll, mint az IPCC, akkor ezek a kérdések felmerülnek bennem, mert a panel következtetései alapján fel kell tenni a kérdést, hogy nem lenne szükség inkább fogyasztás irányú, a fogyasztást befolyásoló intézkedésekre, nem annyira a termelést, az energia előállítását célzó intézkedésekre. Ugyanis Kínában egyértelműen ilyen irányba mutat a fejlődés. Köszönöm szépen. Gyere, kollega. Igen, tisztelt biztos asszony, nagyon örülök, hogy eljött hozzánk a bizottságba, hogy itt van velünk. A kérdésem a következő, illetve több kérdésem is lenne. A későbbi intézkedésekkel kezdeném. Először is van egy hipotézis, a, a széndiokszid kibocsátás antropogén eredetéről, de ennek nincs tudományos alapja. A politikai, a PC, a politikai korrektség vezet bennünket, és elég nagy a lobbik befolyása ebben a kérdésben. Bizonyítható tudományosan ez a tétel? És itt nem csak a hitre kell appellálni, hogy az IPCC nem hazudik. Amikor megkérdeztem Dima urat erről, azt mondta, hogy ő hisz az IPCC-nek, még akkor is, hogyha nem hitelesített adatokkal dolgozik ez a panel. A másik kérdés a Geológiai Intézet, a Lengyel Geológiai Intézet megállapításai a globális felmelegedéssel kapcsolatban angolul is elérhetők, és e, itt nem csak hipotéziseket állítanak fel, hanem azokat verifikálják is. És ők más véleményen vannak, mint a bizottság. Harmadsorban a CO2 kibocsátásokkal kapcsolatos erőfeszítéseket megfelelő kutatási tevékenységgel kell párosítani. Sok minden szól amellett, hogy az antropogén hipotézist visszautasítsuk. Köszönöm szépen, Göbels úr. A következő. Számos hozzászólás volt már, úgyhogy vagy kevesebbet beszélnek, vagy összegyűjtünk minden kérdést, és utána kapjuk meg a választ a biztos asszonytól. Göbesz úr. Biztos asszony, minden tiszteletem az öné, illetve a bizottságé, hogy ezt az operába illő indulót, hogy gyerünk, induljunk máson, stb. eléneklik állandóan jelentéseket, fehér könyveket, zöld könyveket bocsájtanak ki, de úgy gondolom, hogy ezen túlmenően azt is szeretném tudni, hogy mik azok a konkrét politikák 2020-ig, amelyekkel a céljainkat megpróbáljuk elérni. A tény az, hogy az Európai Unió sokat tesz, és sokat is kér a másik nemzetektől, mert azt kérjük tőlük, hogy kövessenek bennünket. Kopenhágában Európa javaslatokat tett, de ez nem sok mindenkit érdekelt, és a kopenhágai megállapodást Sárközi, Barózó, Merkel és a többiek nélkül fejezték be. Cancúnban ugyanez történt, Durbánban szintén ugyanez várható nem túl pozitív az előrejelzés. Az a tény, hogy a kínaiak soha nem fogják elfogadni a kereskedelem felső határát a széndiokszid területén, az amerikaiak, az indiaiak és a brazilok sem fogják ezt tenni, hogyha látják, hogy a kínaiak nem fogadják el a maximalizálást. Európa persze példát mutathat, de a mi széndiokszid kibocsátásunk 14 százaléka nőtt az elmúlt évben, 14 százaléka volt a globális kibocsátásnak 5 évvel ezelőtt, és most csak 10 százaléka a globális kibocsátásnak. Tehát mi akármit is csinálunk, az nem lesz olyan nagy hatással. És aztán ott van a következményes kibocsátás, illetve a kibocsátás áthelyezés kérdése is hogyha ezt meg akarjuk akadályozni, akkor a kutatásba kell befe befektetnünk. Különben mindig a kínaiakat és az amerikaiakat fogjuk majd csak kullogva követni, akik óriási kutatásokat végeznek ezeken a területen. A 2050-es menetrend persze nagyon szépen hangzik, de Ottinger biztos úrnak már 2005-ben elmondtam, hogy hát a legjobbakat kívánom önnek, de mi is ott leszünk majd, és megpróbáljuk ellenőrizni azt, hogy az Európai Bizottság javaslatai mik lesznek, és ezeket hogyan sikerül betartani. Köszönöm. Frau Cavallio. Cavallio asszony, parancsoljon. Uh, uh, Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy itt van és hajlandó válaszolni a kérdésekre. Két kérdésünk lenne. Az egyik a főigazgató, a költségvetési főigazgató arról tájékoztatott minket tegnap, hogy körülbelül 400 millió eurót költünk a CCS tervre, de a megvalósításban késlekedések tapasztalhatóak, az egyik projekt egyáltalán nem halad. Van-e bármilyen terve a bizottságnak, hogy ezeket az pénzügyi eszközöket visszaszerezzük, és mondjuk a fenntartható közösségek, vagy az épületek energiahatékonysága területére költsük el. A másik a nemzetközi klíma tárgyalásokra vonatkozik. Legyen kérem konkrétabb az új elemekkel kapcsolatban, amelyeket Dörbenben várnak felmerülni. Különösen az EU-Kína megállapodás az ágazati CDM-nek egy új módja, vagy pedig ezeket az ágazati megállapodásokat a nemzetközi tárgyalásokkal párhuzamosan, vagy azokat kiegészítően kívánják folytatni? És a kibocsátás áthelyezést bizonyos ágazatokban hogyan kívánják megakadályozni? Köszönöm szépen. A biztos asszony szeretne válaszolni az eddigiekre, hiszen elég sok kérdés gyűlt össze. És hogyha megengedik, akkor most Hédegárd asszony kap szót, hogy válaszoljon. Mrs. Castillo, uh, about... Köszönöm először Castillo asszonynak. A több intelligens hálózat, a smart netek. ezek már vannak szabályozásaink. Körülbelül a háztartások 80%-ának 2020-ig kell, hogy legyen ilyen okos mérője költségvetésben sok eszközünk van, amivel támogatni tudjuk a smart vagy okos hálózatok, az okos energiainfrastruktúra előmozdítását. A bizottságban folynak erről a tárgyalások, és biztos vagyok benne, hogy július 1-én bemutatott költségvetésünkben ez tükröződni is fog, hiszen kulcsfontosságú szerepe van ezeknek, ezért a költségvetésben is meg kell, hogy nyilvánuljanak a másik képviselőnek Kína szerepével kapcsolatban, és most akkor már Dorbanról is. Bár annyira optimista lehetnék, mint ön, és remélem önnek igaza van. Mindannyian óriási reményekkel indultunk, és azt gondoltuk, hogy az egyik ilyen feltörekvő ország, Dél-Afrika lesz a kapnak az elnöke, a soros elnöke és az lehetőség lenne arra, hogy négy alapvető ország összefogjon, és olyan előremutató lépéseket tegye meg, amit eddig nem. Nagyon fontos párbeszédet folytatunk erről, és Kavályó asszony és ön is kérdezte, hogy Dörbenben mit tehetünk. Az a kockázat, hogy Dörbenben nem sok mindent fogunk elérni, természetesen létezik, de ennek elkerülésére párbeszédet folytatunk az Európai Bizottságon belül is, Éppen a múlt hónapban az amerikaiakkal együtt egy jelentős gazdasági fórumot hoztunk létre. Megpróbáltuk a dél-afrikaiakat, azaz a következő befogadó államot arra bátorítani, hogy minisztereket is próbáljanak meg meghívni és felsorakoztatni Dörbenben. Mindennyian ismerjük a problémákat, a második a jövőbeli jogi formulával kapcsolatban, a vállalásokkal kapcsolatban, de annak érdekében, hogy ugyanazt a szenáriót, ami eddig megvalósult, elkerüljük, mi is azt mondjuk, hogy jó, akkor mi is lehetséges új elemekkel fogunk felvérteződni. Hogyan tudjuk a, hajózást, a légi közlekedést, a CDM rendszert bevonni a tárgyalásokba? Bonnban lesz egy tárgyalási forduló Németország és Dél-Afrika talán ennek nyomán össze tud fogni, és júliusban más területeket is felvetni. Az új jelek Kínával kapcsolatban, amelyekre ön utalt, hát bárhogy mi, bárcsak mi is látnánk ezeket a közeljövőben. Fiona Hall azt kérdezte, hogy az EU komolyan gondolja az energiahatékonyságot most. Egyetértek önnel. A logika hiányzik. A legtöbb üzletember, akivel találok, a legtöbb kormány, miniszter, mindenki azt mondja, hogy persze ez észszerű biznisz, üzleti szempontból is, gazdasági szempontból is, azonban még mindig túl keves megvalósuló gyakorlatot látunk. Az energiahatékonysági terv, amit Öttinger biztos úr bemutatott, tartalmazott nagyon jó javaslatokat, például azt, hogy minden ö, tagállam minden évben a középületek 3%-át újítsa fel kifizetődő, hogyha ezt megteszik, és rövid idő alatt kifizetődik ráadásul, tehát üzleti szempontból is észszerű. A mi költségvetésünket is fel lehet arra használni, hogy hogyan tudnánk innovatív pénzügyi mechanizmusokat beindítani, melyek már léteznek, csak még nem alkalmazzák őket. Az a benyomásom, hogy például néhány új tagállam most kezdi az energiahatékonysági menetrendet és ennek a pot- potenciális lehetőségeit felismerni, mert látják, hogy a gazdasági előnyeket is rejt. Nemrég volt egy konzultáció a következő lépésekkel a kapcsolatban, és az Európai Parlamentet is meghívtuk. Az állókkal kal kapcsolatban nemrég érkezett meg a peer review eredménye. Bizonyára tudja ön is, hogy vannak benne nagyon nehéz ügyek, de most nem sokára megvizsgálhatjuk a peer review eredményét, és be tudjuk majd mutatni a következő lépést itt hamarosan ennek alapján. Aztán Az energiahatékonysági célokkal kapcsolatban már is szóltam pár szót Lambert úrnak, de hogy az erőforrás hatékonysági célunk is legyen -e, ebben az évben egy kommuni, közleményt fogunk a, erről a témáról kibocsátani. Alapjában egyetértek önnel. Itt egy holisztikus megközelítésre van szükség, és nagyon fontos, hiszen ez is az egyik zászlós hajunk. termelés alapú intézkedésekkel kell összehangolni ezt. Az energiaadóztatási irányelvben nagyon világosan kifejtettük, és az éves növekedési felülvizsgálatban is az, hogy a lehető legtöbb adóbevételt szeretnénk Európában arra költeni, hogy fenntartjuk a jóléti államot. És hogyha ezt a munka adóztatásával tesszük, akkor az ártalmas és sokkal jobb lenne, hogyha az energia és az erőforrások takarékos kezelésével érnénk el az, hogy ugyanez a pénz a rendelkezésünkbe álljon. Kierek úrral kapcsolatban talán nem mindent vettem abból, amit ön kérdezett. Az emberek személyesen mennyire felelősek a katasztrófákért. Szerintem már elég evidencia van a kezünkben, hogy megkezdjük a reagálást. De még azok is, akik ezt nem hiszik, egyetérthetnek azzal, hogy nagyon sok értelme van az energiahatékonysággal foglalkozni, mert ez gazdaság szempontból mindenképpen hatékony, és ahelyett, hogy a közel-keletre vagy az oroszokra költenénk a pénzünket, a saját gazdaságainkba ruházhatjuk be. Érzem a frusztrációt, hogy hol van a nemzetközi tárgyalásokból a lendület. Haladunk, és csökkentjük a kibocsátásunkat. Ezt el kell mondanom. A másik képviselő úrral nem értek egyet, amikor ön azt mondja, hogy a hogy Kína soha nem fog beleegyezni abba, hogy felső határt értéket szabjunk meg a kereskedelemre. Beijing, Qingqing, Guangdao és számos más nagy uh, iparváros. Kínában a következő évben és 2013-ban óriási tesztprojekteket fognak bevezetni arra, hogy a piaci alapú mechanizmusokat hogyan tudják felhasználni arra, hogy a kereskedelmet, kereskedelm felső határértékének a koncepcióját bevezessék. Az öt éves tervükben tehát ez más szerepel, és hogyha költséghatékonyak akarunk lenni, akkor a piaci mechanizmusokat mindenképpen fel kell használni. Megpróbálunk két oldalon együtt működni velük, hogy megnézzük, hogy ők milyen rendszert építenek, és ez valamilyen módon kapcsolódhasson az európai rendszerhez. A benchmarkokat éppen azért állítottuk fel, hogy a kibocsátás áthelyezés által leginkább érintett ágazatokat azonosítani tudjuk, és utána lépni tudjunk. Van egy terület, ahol nagyon is egyetértünk, mégpedig az, hogy a következő költségvetésben abszolút kulcsfontosságú az, hogy nagyobb prioritást kapjon a kutatás és a fejlesztés. Az innováció lesz Európa prosperitásának és értékének a kulcsa a jövőre vonatkozólag. Az Európai Bizottság és a Parlament nagyon jól együtt tud működni annak érdekében, hogy kimondjuk, hogyha ez sikerül, akkor más prioritásokat kell meghatároznunk az új költségvetésben, mint a régiben. Különben nem lesz elég erőforrásunk arra, amit tényleg igazából jobban tudnánk együtt csinálni. Aztán volt a 400 milliós visszafizetésre vonatkozó kérdés. Igazából nem tudom, hogy ez az extra pénz, ez hova fog elmenni, de majd utána nézek, és az ülés után esetleg meg tudjuk beszélni. Köszönöm. Der um kolléga szeretne még egyszer röviden hozzászólni. Normális körmények között ezt nem engedélyezem, de most parancsoljon. Köszönöm szépen. Jól ismerem Kínát, Öt éven keresztül Sankhájban éltem, luxemburgi biztos voltam ott. És Sankháj városa 2020-ra csak megújuló energiákat akar felhasználni, és meg is fogják csinálni, mert ők tényleg beruháznak, miközben mi, mi csinálunk, csak beszélünk, és szerintem ez nagyon sajnálatos. Köszönöm szépen, Angelika Nibler, a következő felszólalónk. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, nagyon örülök, hogy eljött ma, és köszönöm szépen, hogy eszmecserét folytathatunk itt ma. Egy megjegyzésem volna, és eh, egy kérdésem. Fukushima ahhoz vezetett, hogy nem csak európai szinten beszélünk a stressztesztekről, a magasabb biztonsági normákról az atomerőművek tekintetében, hanem néhány országban, és mindenek előtt Németországban, az én hazámban mindez egy energiapolitikai fordulathoz vezetett. Mi jelenleg előkészítjük, hogy 2020-2025-ig sikerüljön valahogy leállnunk az atomenergiával. Ez természetesen összekapcsolódik azzal a kérdéssel, hogy hogyan tudjuk az atomenergiát helyettesíteni Németországban, és ennek révén a megújuló energiákat ki fogjuk építeni az elkövetkezendő években, de az erőművek, a kőszén, barnaszén, földgáz erőművek területén is nagyon nagy növekedésre van szükség annak érdekében, hogy ezt a nagyra törő ütemtervet meg is tudjuk valósítani, ami az atomenergia teljes leállítását illeti Németországban. Ezzel el is érkeztem az éghajlatvédelemhez, az ön témájához. Az elmúlt években Németországban nagyon sokat foglalkoztunk az éghajlatvédelem témájával, de ez szükségszerűen oda vezetett, hogy ismét csak megkérdőjeleződtek az ambiciózus éghajlatvédelmi célok, és egy dolgot még szeretnék hozzáfűzni. Tegnap a szakbizottságunk meghívta a nemzeti parlamentek képviselőjét, az elnökünk vezette az ülést, és több kolléga utalt arra, hogy Németországban elsősorban, de több helyütt Európában nagy mértékben nőni fog a közeljövőben a földgáz iránti szükséglet. Ez azt jelenti, egyre több lesz a földgáz erőmű, és egyre nő a széndiokszid terhelés ezáltal. Arra szeretnék kiukadni, hogy az elmúlt években, elmúlt hónapokban olyan fejleményeknek lehetünk tanulni, amelyek a mi ambiciózus éghajlatvédelmi céljainkat is, nos, nem akarom azt mondani, hogy megkérdőjelezik, hiszen én milyen meg vagyok győződve arról, hogy a 2020-as éghajlatvédelmi csomag, egyébként én is annak idején részt vettem ennek kidolgozásában a szakbizottságunk részéről, de hogy most még tovább masírozzunk, és nagyra törő célokat fogalmazzunk meg, anélkül, hogy foglalkoznánk Európa iparosodásával és az ipari kérdésekkel, én ettől nagyon tartok, és nagyon tartok a háttérben történő öm, ipartalanításról mond, Tudom, hogy kevés az idő, de még egy dolgot meg szeretnék említeni. Az Európai Unióban sok helyütt költségvetési problémák merültek fel, ami éppen arra vezethető vissza, hogy az elmúlt évek, évtizedekben semmit nem foglalkoztak ezek az országok az iparral. Ha például Görögországnak meg akarjuk adni az esélyt, hogy előbb-utóbb stabilizálódjanak a pénzügyek, akkor tudjuk, hogy ott egyfajta marsal tervet kell megfogalmaznunk, és akkor nyilvánvalóan az ipart kell ott képíteni bármilyen formájában az iparnak. Nyilván sok zöld iparág is fellendülött majd, de az ipar kibővítése is még csak hatással lesz az éghajlatvédelmi ambíciókra. Tudom, hogy ön az éghajlatvédelemért felelős biztos, az ön célja az éghajlatvédelem előmozdítása Európában, de kérném, hogy ezt ne az európai ipar kárára tegyék, hiszen hogyha ezt megengedjük, és a munka helyek is áttevődnek Kínába, más arab országokba, például Említeném példának a vegyipart, ha megnézzük, hogy mi minden történt Katarban, például hány európai vállalat települt át Katarba, akkor azt hiszem, hogy van okunk aggódni, és remélem, hogy sikerül Európában a megfelelő politikai egyensúlyt megtalálni e tekintetben. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Csak tájékoztatásul mondom, hogy még 15 percünk van a biztos asszonynak biztosan kell 5 perc a válaszokra, ez azt jelenti, hogy 10 perc marad már csak. Még hatan szeretnének felszólalni, mindenki számolja ki magának, hogy mennyi ideig beszélhet, máskülönben nem jutnak mindannyian sorra. Zsadó úr. President. Nagyon jól tudok számolni, elnök úr. Első kérdésem. Ön szerint mi lesz a hatása azoknak a jelentéseknek, amelyeket az ITRE szakbizottságban és az ANVI szakbizottságban megszavaztunk a 2020-ra vonatkozólag. Európa jobban és többet kell, hogy tegyen, legalábbis erről szavaztunk tegnap, ezt az üzenetet tartalmazzák a jelentések. A második kérdésem. Ön szerint hogy állunk a pénzügyi, az OECD országok pénzügyi kötelezettségvállalásaival, különösen Európában, a Kopenhágában elfogadott, illetve Konkumban megerősített vállalásokkal kapcsolatban. És aztán az INTA bizottságban a kereskedelmi főigazgatóság azt mondta, hogy hát a kereskedelem nincs nagyon jó helyzetben, és hogyha ez a helyzet, akkor A pálmaolaj kitermelés és ennek a használata Malajziában, illetve a Malajziával folytatott kereskedelemben milyen klíma hatásokat fog ö, jelenteni számunkra. Ezzel kapcsolatban van-e információja? Kolléga Udi. Udi kolléga. Köszönöm, elnök úr. Három megjegyzésem lenne. Robert Goebbels felé is, de azt hiszem éppen most megy el. Na jó, leül. Először is Nikolás Sárközi és Merkel részvételével kapcsolatban nagyon sajnáltak, hogy nem tudnak ott lenni, de ha ott lettek volna, akkor is tudni kell, illetve nem voltak ott lenni, de így is lehetett tudni, hogy mi a véleményük. Kína és az EU, mi demokrácia vagyunk, Kína nem. Tehát az normális, hogyha egy demokráciában vitákat folytatnak, és a biztos asszonynak meg szeretném megköszönni, hogy itt van, és gratulálom a fellépésért egy ilyen nehéz helyzetben és nehéz mandátumban. És Malajziával kapcsolatban szeretném megtudni, hogy mi az ön, milyennek az ön érzései az európai kereskedelmi politikával kapcsolatban, és a kereskedelmi szerződésekbe bevett környezetvédelmi záradékokkal kapcsolatban. Nekünk van olyan prerogatívánk, hogy ratifikálhatunk kereskedelmi egyezményeket, hasonlóan az amerikaiakhoz. Nemrég voltam Uruguayban, ahol a Mercosur tárgyalásokról sokat beszéltünk, az a WTO nem nagyon szereti ezt a témát, de hogyha azt kérjük a WTO-tól, hogy tegyen többet, akkor nem lehetne el szociális záradékokat bevenni. Jó, ez nem lehet, de mert azt tiltja a WTO, de biztonsági, egészségügyi, illetve környezetvédelmi záradékokat miért ne lehetne használni? A kereskedelmi, kétoldalú kereskedelmi megállapodásainkban. Florence. Florence kolléga. Köszönöm szépen. Én 20 éven keresztül jártam éghajlatvédelmi konferenciákra, és csodálkozva látom, hogy még mindig abban hiszünk, hogy a számok döntenek az ilyen konferenciánkon. Azt hiszem, hogy Darbenben biztos asszony egy kérdésről lesz szó, mégpedig arról, hogy lesz szerződés vagy nem. És erre kell koncentrálnunk. Ez a tegnapi vita a Környezetvédelmi Bizottságban az szép dolog volt, meg dicséretes, csak hát a számok közötti verseny nem visz bennünket előbbre. Szóval mit csinálnak a kínaiak? Mit csinálnak tényleg? Azt kellene megnézni, és akkor felmerül a kérdés, hogy akkor, hogyha a kiotói csomagot, amit ugye át kell nevezni, hát akkor valami dolgokat új listára kell áthelyezni, vagy esetleg más módon megközelíteni. Ehhez azonban tanulmányokra van szükség, amelyet ön már bejelentett, csak hát valahogy elveszünk. Tudni kellene, hogy mi a 20%-nak a, a, a súlya, milyen terheket jelent ez, ez osztom, a 30%-nak meg más következményei lesznek, csak éppen milyen költségvonzata lesz mindennek a vállalatok számára. Ezt el kell fogadtatni. Németországban ez már most téma a gazdaságban, szóval kell a tanulmány, aztán milyen hatással lesz majd ez a Japánban a döntéshozatalra. Ezt ugye nem lehet lehet elmenni emellett a kérdés mellett, erre választ kell adni. Még egy dolog biztos asszony, na most bármit írnak vagy tesznek a többiek, anélkül, hogy szerződnének, az nem sokat ér. És Gyere kollega is kérdezte, nem akarok ennyire filozófikus lenni, de meg amit Nibler kolléganő is mondott, szóval világos választ kell azért adni arra, hogy minél csináljuk ezeket a hatalmas erőfeszítéseket Európában. Tikau asszony. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, suntem uh, cu toții convinși că... Igen, nagyon szépen köszönöm, mindannyian meg vagyunk győződve arról, hogy többet kell tenni annak érdekében, hogy növeljük az energiahatékonyságot, különösen az épületek vonatkozásában. Én vagyok ennek az irányelvnek a felelőse, és azt szeretném, hogy a tagállamokban a területi fejlesztési alapot, a regionális fejlesztési alapot be lehessen vonni az épületek energiahatékonysági átalakításába. Hallottunk arról, hogy mi a helyzet a hogyan szavazott a Környezetvédelmi Bizottság a kibocsátásokról. Hát ha a 90-es évek számait veszük alapul, hát akkor Romániában az a helyzet, hogy csökkentek, mégpedig 83 százalékkal csak hát egyszerűen azért, mert egy csomó vállalatot bezártak, vagy ö, átalakították, és így csökkent a kapacitás. Nagyon nagy mértékben. Ettől azonban nem lettünk versenyképesebbek. Ez a probléma. És Nibler asszony is azt mondja, hogy ugye a versenyképességre kell törekedni. Többet termelni, hatékonyabban termelni, és nem csak úgy növel, csökkenteni az ipari kapacitásokat, mert akkor munkahelyek mennek veszendőbe nem tudunk becsvágyó célokat megvalósítani a környezeti szennyezés csökkentésére, ha nincsenek megfelelő intézkedések. A költségvetésben meg nem bocsátanak semmiféle forrást rendelkezésre az ipar, a vállalatok támogatására, hogy változtatni tudjanak. És még valami. Ennél a emissziós kibocsátási tanúsítványjal kapcsolatban itt egy csomó csalás volt meg hacker támadások. Hát mit, mit próbálnak tenni annak érdekében, hogy ez egy teljesen áthatolhatatlan rendszer legyen? Róde kollega, köszönöm. Köszönöm. Lehet, hogy egy kicsit provokatív a kérdésem, de hát a biztos ön ismer engem, úgyhogy biztos, hogy megbirkózik vele. Tényleg azt hiszi? Még mindig azt hiszi? Hogy az ENSZ irányvonala a helyes, és ezen kell tovább lépnünk, hogyha valamit el akarunk érni az éghajlatváltozás elleni harcban. Ugye Cancún az több kérdést vetett fel, mint megoldott, és nem sikerült semmiféle célokat elérni a, a széndiokszid csökkentés, kibocsátás csökkentés érdekében. Hát ez a kép, és ez alakult ki az én fejemben, és hát tudja, az érzékelés a valóság, az a valóság, amit érzékelünk, ahogyan látjuk. Úgyhogy ö, ö, át kellene -e gondolni ennek az egésznek a keretét, ö, hogy hogyan ö, történjenek meg ezek a tárgyalások? Köszönöm. Bobinska kolléganő, parancsoljon. Biztos asszony, ma a Dörbenről beszélünk, és a lengyel soros elnökség lesz éppen érvényben, illetve Lengyelország tölti be a soros elnökséget majd, amikor a Dörbeni találkozóra sor kerül. A kérdésem az volna, hogy a lengyel soros elnökségnek milyen szerepet kell majd játszania mindebben. Nem szeretném, hogyha ez a gyakorlatilag teljesen háttérbe szorulna ez a téma. Mit tehet a lengyel soros elnökség, és kapcsolódva ahhoz, amit Nibler asszony mondott, éghajlat védelmi céljainkat össze kell kapcsolnunk, össze kell egyeztetnünk a versenyképesség fenntartásával, növelésével. Gondolnunk kell az energiállátás biztonságára is. Németország kiszáll az atomenergiából. Lehet, hogy akkor inkább a földgáz ra kellene átnyergelnünk? Mit gondol ön a földgázról, mit gondol a palagázról, amely Lengyelországban kiaknázható? Biztos asszony, az a remek feladat jutott most önnek, hogy öt percen belül válaszoljon a kérdésekre. Először is a részletekre nem tudok kitérni. Ugye ott van a Mindenki egyet fog érteni ezzel természetesen. Azt is gondolom, hogy ez az oka ennek az egész benchmark ügynek, hogy minden kulcs szektorban van Európán kívüli piac, és azt kell megnézni, hogy hogyan alakuljanak az engedélyek és a lényeg az energiahatékonyság, megtakarítás. Ez is egyébként az egyik tanulsága a japán válságnak. A japán miniszterelnök ezt említette is, és majd a G7-ek találkozóján is fel fog ez merülni, tehát le kell vonni a következtetéseket, meg kell tanulni a leckét, most jönnek a megújuló energiák, meg a megtakarítás, megtakarítás, megtakarítás, és ez a jelszó még a legenergiahatékonyabb Országban és Japánban. És hogyha okosak vagyunk, akkor növekedhet az innováció, a kreativitás, és ennek révén pedig a piacokon is meg lesz a lehetőség arra, hogy kielégítsük a növekvő igényeket az elkövetkező években az energiapiac az a környezetbarát, hatékony termékeket várja el, és az ez iránti kereslet növekedni fog. Egészen biztos, hogy 2020-tól ez nagy mértékben megnő, meg háromszorosodhat. Én úgy látom, hogy a német kormány jelzései is abba az irányba mutatnak, hogy itt a munkahelyteremtés az, ami elősegítheti a fejlesztést, nem pedig az ellenkezője, hogyha jól végezzük a munkánkat. A hatás az európai parlament mit tesz? Persze, sokat segít, különösen sokat segít, hogyha ez a tagállamokba is elérkezik, megérkezik, ott is látják ezt, az érveket, a logikát, és a tények, ahogyan azt a bizottság meg a parlament évek óta gyakorolja ezt az együttműködést, és ha ezt folytatjuk észszerű módon, akkor az biztos, hogy megteszi a hatását, és ezt hangsúlyozzák az ezzel kapcsolatos jelentések. Pálmaolaj az egy nagy kérdés. Ezzel a kérdéssel Afrikában ugye a föld rablás kérdésével foglalkoztunk. Biztosíthatom önöket, hogy ez csak nőni fog, és az élelmiszer árak emelkednek, ahogyan azt jelenleg is látjuk, és számomra ez egy rendkívül nyomos ok arra, hogy ezt a nehéz kérdést, ezt a, a földhasználati kérdést rendezzük, ez meghatározó, mert hogyha a, a világ a bioüzemanyagot rosszul használja, akkor az, az élelmiszer ellátást nagyon komoly mértékben fogja veszélyeztetni. És volt kérdés a különböző záradékok benfoglalásáról a kereskedelmi egyezményekben a, bizottság ezzel foglalkozott, hogy erre kell törekedni a Mercosur államokkal való kereskedelmi tárgyalások során. Florenc úr, Darbenben lesz-e megállapodás, vagy nem, meg mit csinálnak a kínaiak? Hát a ugye, hogy hogyan lehet a, a transzparenciát biztosítani. Ugye nagyon sokan látjuk, hogy Kína az elmúlt 12 hónapban sokkal tovább jutott, mint ahogy hittük volna. és gondol, amire gondoltunk Kopenhágában, meg Cancúnban, úgyhogy hogy most hogyan lehet jogilag kötelező célokat elérni Darbenben, nem fog sikerülni mert a többiek nem akarják. Persze az ember kísértést érez arra, hogy azt mondja, hogy akkor adjuk fel ezt az egészet. Na most azért egy dologra emlékezzünk. Három évvel ezelőtt, amikor az éghajlatváltozási energiacsomagot állították önök össze, akkor Európa volt az egyetlen régió, Norvégiával, Svájccal közösen, ahol azt mondtuk, hogy legyenek célok, célok. És ma több mint 90 ország fogadta el mindazt, amiről Kopenhágában szó volt, és azután jön egy ENSZ dokumentum Cancun után. Lehet mondani, hogy ez lassú, meg nem annyi, amennyit szeretnénk, de minden egyéb Szóval ez, ez elősegíti az európai üzleti érdekeket, és a G7-ek is elfogadják ezt. Megvannak a, a hazai célok, a Szaud-Arábiát kivéve nagyon, nagyon sok országban, tehát megvan a, a, az egyes országokban a jogszabály. A, az emissziókereskedelem Koreában is gondolnak rá, Kínában is kezdik, aztán Kalifornia, a világ nyolcadik legnagyobb gazdasága is foglalkozik a gondolattal, tehát én is azt gondolom, hogy nagyon lassú ez az egész, de azért a világot egy kicsit arra késztetjük, hogy jó irányba haladjon, és kinek a leginkább érdeke ez az európai gazdaságnak, ugyanis a globalizált világban az ő érdekük, hogy legyenek olyan nemzetközi keretek, amelyek között könnyebb dolgozni, mint a sok-sok tagállami keret között. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem, az, nem mindent a, a nemzetközi tárgyalásokba kell fektetni, minden energiánkat de mi szeretnénk elősegíteni a bilaterális együttműködést Indiával, Kínával, Kaliforniával és más nagy gazdaságokkal. Úgyhogy nem csak a nemzetközi összefüggésekre összpontosítunk. Végül pedig Florenc úr kérdezte, hogy Japán mit csinál. Hát én látom, értem, hogy nem szabad azt mondani, hogy most akkor nemzetközileg kiszállnak a dologból, nem. Most megpróbálnak újra, megpróbálják az újjáépítést egy sokkal fenntarthatóbb módon, mert látták, hogy milyen potenciálok ö, ö, rejlenek mindebben. Azt hiszem, hogy az egyik nagy változás, amit láttunk Európában az előző évi közleményhez képest, ugye 30 százalék, ha felemeljük a 20-30-ra, mi lesz akkor, milyen hatásokkal jár az. És az elmúlt 12 hónapban azért sikerült megváltoztatni a vita stílusát és a vita módját. Úgyhogy nem csak egy ilyen szűk éghajlatváltozási politikáról beszélünk, hanem arról, hogy hogyan lehet ezt intelligens módon megtenni, ami egyben javítja a versenyképességünket, nem pedig árt neki. Tehát ez azt is jelenti, elnök úr, hogy mi nem csak ott ülünk betett kézzel, hogy a többiek mit fognak csinálni, ugyanis időbe telik, mielőtt ők leülnek a nemzetközi tárgyalóasztalhoz, ahol kötelező érvényű rendelkezéseket fogadnak majd el. De nem szabad elfelejteni, hogy azért a gazdaság ebbe az irányba megy, és erre kell igazán figyelni, ha a, meg akarjuk őrizni ezeket a piacokat. Még egy utolsó dolgot hadd mondjak, és két nappal ezelőtt láttam azt a szoláris energiával működő repülőgépet, ahol a szárnya az olyan hosszú, mint egy érbuszé, és 26 órát képes repülni egy megszakítás nélkül. Na most ez nem egy szoláris repülőgép önmagában, amit szoláris napenergia hajt, nem ez a legérdekesebb ebben az egészben, hanem az, hogy hogy 80 szponzor vett részben. Az európai, a legnagyobb európai vállalatok szálltak ebbe be, és ez egy jó példa arra, hogy ha akarunk valami ilyesmit csinálni, akkor, akkor azt meg lehet csinálni, és nagyon sok új technológiát lehet még kialakítani a vegyiparban, mindenhol, sok-sok iparágban, könnyű súlyú anyagok például, könnyű anyagok, és ez ha az autóiparban, ha megvalósul. Szóval egy üzenet lényegesebből, és az pedig az, hogy kérjük Európa ne ne ne maradjunk le, megvan a kreativitás, megvan az innovációs képesség, ezt kell előbbre vinni, hosszú távú előrejelzést kell biztosítani, megfelelő kereteket kell biztosítani, befektetni kell a kutatásba, fejlesztésbe, és akkor Európa ott lesz a frontvonalban és ez csak egy példa volt arra, hogy hogyan tudjuk ezeket a piacokat megtartani, és az éghajlati és energiakérdéseket innovációs ösztönzékként hasznosítani. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a vitát, az információkat, a lelkesedést, akkor az ülést lezárom, és folytatjuk a munkát néhány óra múlva. Oh,